Buenos días, señorías. Vamos a, a empezar la sesión de esta, de esta... Köszönöm szépen. Megkezdjük a mai ülést. Ne is vesztegessük az időt. Következik az első napirendi pont. Az Európai Globális Kiigazítási Alap finanszírozása és működése. Ennek a kérdésnek a jelentéstevője, illetve előadója, Thomas Hendel, meg is adom neki a szót. Hát- Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Azaz a globalizási alapok kapcsolatos állásfoglalásunk egy előzetes megjegyzést igényel. Tudnék, ez az előző években kiváló eszköznek bizonyult a válság következményének enyhítésére azok számára, akik elvesztették munkahelyüket, hogy tovább a, javítsuk és konkrétabbá tegyük ezt az eszközt, a megfelelő irányítatásokkal ellátva, nagyon komoly érdek. Különösen a válság a munkahelyekre gyakorolt hatása még mindig nem mérhető fel, hogy ez milyen súlyos lesz az elkövetkező évek során. Ezért kell a szociális partnerek igényei szerint tovább alakítani ezt az eszközt. Nagyon fontos, és az első pontja ez is az állásfoglásnak, hogy kicsit pontosabban tárgyaljunk arról, hogy ez a globalizációs alap egyrészt miképpen került felhasználásra a múltban, illetve azt is tisztáznunk kell, hogy az eszközöket milyen nemzeti és akár üzemi támogatással együttesen lehessen felhasználni. Ez pedig a többi szakbizottságban is vitát keltett, a nemzeti különbségek és a felhasználási módok különbségeiből adódóan. Mindenképpen komoly érdek fűződik e vita lezárásához, hiszen olyan következtetéseket kell levonnunk, amely javíthatja majd ennek az alapnak a működését a jövőben. Másodszorban lényegi elem az is, hogy azon kell fáradoznunk, hogy nagy találati pontossággal vessük be ezt az eszközt, azon üzemek és vállalatok esetében, ahol valóban szükség van rá. Az elmúlt jelentési időszakot azzal is jellemezhetjük, hogy olyan vállalatok, üzemek is hasznát látták ennek az alapnak, amelyek nem feltétlenül szenvedték meg a válságot oly módon, ahogy ezt az alap felhasználása megkívánta volna. Jó példa erre a Dell cég ügye tavaly, amely bezárt egy írországi üzemet, és ez az üzembezárás a foglalkoztatottak számára azt jelentette, hogy támogatást kaptak 14 millió euró összegben az alapból, hogy csökkentse az alap az elbocsátások hatását. Ezt követően néhány héttel később a vállalat megnyitotta új üzemét, úgy mondta, hogy Kínában nyitja meg az üzemét. Ezt követően azonban még csak Lengyelországban nyitotta meg. A lengyel gazdaság nagyon jót tett ez, a foglalkoztatási piacnak is, ám Ekközben 48 millió eurót fizetett ki az alap ott is. Ugyanakkor a Dell 3 milliárdos profittal zárt az előző évet, tehát semmiképpen sem egy nehézségekkel küzdködő vállalatként jelölhető meg. Tehát e példa alapján is elmondható, hogy az alap ne úgy működjön, hogy vállalatok a mérlegeiket szépítgessék vele, vagy az adófizetők pénzén hízlalják profitjukat. Ezért kell azt végig gondolnunk, hogy a vállalatok az általuk, saját maguk által okozott gazdasági károkért kért felelősek kell legyenek. A német szövegben is szerepel ez a módosítás. Arra kell tehát törekednünk, hogy a vállalatok is vállalják felelősségüket a nemzetgazdasági kihatásaiért egyes lépéseiknek. Aztán az is fontos kell legyen, hogy támogatást biztosítsunk méghozzá a ö, alkotó jellegű rekonstrukciós intézkedéseket támogassuk, különösen a legsúlyosabb helyzetben levő régiókban, és ezt egy regionális fejlesztési politika összefüggés rendszerében fenntartható módon ökológiai és társadalmi szempontból kiegyensúlyozott módon valósuljon meg a támogatás. Az ötös pont a szociális partnerek bevonásáról szól. Európában ez más, más tagállamokban más-más színvonalon van. A Foglalkoztatási Bizottságban tegnap esett erről szó, és egy informális megállapodás született arról, hogy kötelező jelleggel kapcsolják be a szociális partnereket az alapról szóló döntésekbe. A hatos pont arról szól, hogy három nehézségekkel meg, megküzdenünk, az Európán belüli üzem áthelyezésekkel kell foglalkoznunk, a másodszorban nagyon bonyolult a, a, az eszköz felhasználása, ezt egyszerűsítenünk kell, és a harmadik pont pedig, hogy gyorsabban kell rendelkezésre bocsájtani a támogatást. Annak érdekében, hogy valóban megmentsünk munkahelyeket, vagy fenntartható új munkahelyeket teremtsünk az adott elbocsátások után. Ezért fontos az időtényező. A hetes pont pedig arról szól, hogy az alap a jövőben is, mivel hasznosabb bizonyult a múltban, magasabb szinten volna alkalmazható, jó eszköznek bizonyult tudnélik, és a jövőben intenzívebb is lehet a válság hatásának betudhatóan az igény ezen alap támogatásai után, ezért a feladatok is nagyobb volumenűek lesznek, és ezt a költségvetésünkben is tükröztetni kell az Európai Unión belüli költségvetési technikák bevetésével, ezt majd a költségvetési felelős szakbizottság dönti el ennek mikéntjét. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Hendel úr. Először Hümner asszonynak szeretném előadni a szót. Thank you, Chair, uh, very much. Köszönöm, elnök úr. Tudjuk, hogy most egy olyan időszak jön, amikor a fiskális konszolidáció a legfontosabb feladatunk, és elég kevés pénz lesz, ezért fontos az, hogy hatékonyan használjuk fel, hatékonyabban, mint eddig az európai és a tagállami pénzeket is. Ezért is helyes ez a vélemény, hogy kérjük a bizottságot javítsa az alap kifizetéseinek hatékonyságát. Szintén elég egyértelmű az is, hogy komoly szerkezeti átalakulás megy végbe az európai ipari szektorokban, és azok a vállalkozások, amelyek a válság előtt jó eredményeket értek el, most bajban vannak. Ha új munkahelyek születéséről beszélünk, akkor azok új szektorokban fognak megjelenni, emellett a fogyasztók mást akarnak, mint régebben, új piacok keletkeznek, valamint az alacsony szénkibocsátású gazdaság terve is egy új, gazdaság, új gazdasági tevékenységeket feltételez. Ennek mindnek komoly társadalmi hatásai lesznek. Ugyanakkor itt azért nem csak kihívás van, hanem lehetőség is nem mindegy, hogy ezekre a kihívásokra hogyan válaszolunk, és hogy ezeket a szerkezeti kihívásokat hogyan kezeljük, ugyanis ezek a kihívások nem szabad, hogy aláássák a lehetőségeket. Azt hiszem meg tudunk állapodni abban, hogy itt most újabb növekedési pólusokat kell azonosítanunk, a versenyképességet növelni, arra koncentrálni. Erről szól az EU 2020-as stratégiája, és talán abban is egyetértünk, hogy az EU 2020-as stratégia az nem egy zöldmezős beruhá, nem egy zöldmezős stratégia. Ma van már létező ipar Európában, amely versenyképes, bár nem mindig eléggé versenyképes. Tehát ez a stratégia egyrészt szól arról, arról, hogy új elemeket indítunk, másrészt pedig a régi sémákat és szerkezeteket átalakítjuk, megváltoztatjuk. Tehát eh, kétség sem fér ahhoz, hogy itt most egy egyensúlyi helyzetet kell keresnünk, aközött, hogy eh, egyes állásokat meg kell mentenünk, mások eh, mindenképpen elvesznek, azok helyett újakat kell teremtenünk. Ez nehéz, ehhez növekedésre van szükség, a növekedés egy része pedig munkahely nélküli, további munkahely nélküli növekedés lesz. A munkahelyek teremtése érdekében olyan politikákat és politikai eszközöket kell kidolgozni, amelyek lehetővé teszik az európai vállalkozások gazdaság számára, hogy versenyezzen a globális világban, Eh, és közben eh, az álláshelyek is eh, létrejöjjenek, a munkahelyek is létrejöjjenek. A 2-3-as és hatossal kapcsolatban vannak nekem fenntartásaim, remélem ezt majd megbeszélhetjük a raportőrrel. Remélhetőleg le tudjuk lassítani a strukturális változásokat, és negatív ösztönzőket tudunk ennek érdekébe felsorakoztatni. Azt gondolom, hogy fenntartható munkahelyeket kell teremtenünk Európában, amelyek nem vesznek el, nem költöznek át a fejlődő világba. A fenntartható álláshelyek csak versenyképes ágazatokban születhetnek és maradhatnak meg. Ez a globalizációs alap, a strukturális alap, meg, bocsánat, a strukturális változások meg, öm, támogatásáról szól, nem pedig azok megakadályozásáról. Ez kellene, hogy a kiinduló pontja legyen az erőfeszítéseinknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hübner asszony. Podimata asszony következik. Köszönöm szépen a szót. magam részéről nagyon sok szerencsét kívánok a jelentéstevőnek, és köszönöm, hogy megfogalmazta ezt az anyagot. Nagyon-nagyon időszerű tudni lik, hogy ezt a kezdeményezést felvállaljuk. Az eddigi működését kell egyrészt értékeljük, tehát a globalizációs alapnak, az abból kifizetett finanszírozást. Az elmúlt két évben ugye életben lépett egyrészt a vonatkozó szabályozás, és azt is látnunk kell, hogy csak korlátozott felhasználását tudtuk elérni ezen eszközöknek. Az Európai Bizottság jelentése, mely értékeli az intézkedések végrehajtását ezen alap gyakorlatában, kiegészítető volna a tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatokkal is, és ezáltal válna világossá, hogy mik azok a fő okok, melyek ezt a eddigi korlátozott alkalmazását magyarázzák az alapnak. Mennyiben indokolható ez? Tudnilik, bizonyal a nagyon bonyolult eljárásrendszerből is adódik az, hogy csak korlátozott mértékben lehetett élni az alap lehetőségeivel, nagyon nehéz a gyakorlatban ténylegesen élni ezen támogatással. Ezt is figyelembe kell vennünk, és azt is, hogy nagyon költséges ezeknek az eszközöknek a lehívása a tagállami intézmények szempontjából. Mindenképpen szükségszerűnek látszik tehát az eljárásrend egyszerűsítése, amennyiben élni akarunk az eszköz céljai, el akarjuk élni az eszköz céljait, és jobban fel kell használnunk hatékonyabban ezeket a forrásokat. A, a globalizációs alap lehívásért felelős állami szereplők számára is több ismeretet és a legjobb gyakorlatokat kell és bocsájtani, ez is segíthetné az alap működését. A cél nyilvánvalóan az kell legyen, és ezt újra és újra hangsúlyoznunk kell, hogy a nemzeti hatóságokat is ebben bevonjuk, mobilizáljuk az alapfelhasználásában. Úgy vélem, az állásfoglalás tervezett mindenképpen két megjegyzést kíván. Ugye a kettes pontban arra kéri az állás a jelentőstevő a bizottságot, hogy javaslattal éljen a vállalatok jobb bevonása érdekében, azon vállalatoknak címezve ezt, amelyek, amelyek állásokat szüntettek meg, miközben profitjuk növekedett. Tehát ne az legyen az, az eszköz felhasználásának lényege, hogy a vállalatok a munkahelyek megszüntetését voltak ebben finanszírozzák vele. Ez egy helyén való gondolat, ám jobban meg kéne fogalmaznunk ennél. Tehát azok a vállalatok, amelyek tervezik vagy végrehajtották üzemek bezárását, vagy munkahelyek megszüntetését, de annak érdekében teszik, hogy hosszú távú túléléseket biztosítják, nem feltétlenül sújtandók így módon. És ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a vállalat az elmúlt öt évben kapott-e állami vagy önkormányzati támogatást az áthelyezéshez. Ez is egy fontos tényező, amelyet figyelembe kell vennünk. Köszönöm, Podimata asszony. Háglond úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A Költségvetési Bizottságban már foglalkoztam ezzel a témával, ott, ott is dolgozom, nagyon érdekesnek bizonyult ez a téma. Általánosságban azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meg kell különböztetni aközött, hogy vállalatoknak segítünk, vagy olyan embereknek, akik a, akik a munkahelyüket vesztik el. Tehát fontos lenne, hogy az embereket segítsük elsősorban, és ne a vállalatokat. Az első, úgy gondolom, hogy az első pontja a vélemények igen jó, ennyit az értékelésről, fölvázolja az alapképletet, és ugye a következtetésekben már nem biztos, hogy egyetértünk. Valóban a globalizációs alapra szükség van, de úgy tűnik, hogy most már kicsit más a végeredmény. Bizonyos emberek nem feltétlenül ezt szerették volna elérni, és a Költségvetési Bizottságban megbeszéltük azt, hogy az alapból igénybe vett eszközöket nem feltétlenül relokalizációs célokra, vagy azok, azon hatás, azok hatásának kiegyenlítésre vették igénybe. Az első és a négyes ponttal tehát a véleményben egyetértek. A hármas ponttal kapcsolatban véleményem szerint komoly vitára van szükség. Vajon Európa feladata-e, hogy egy olyan alapot hozzon létre, amely a munkahelyeket, vagy munkahelyek áthelyezését támogatja. Erről komoly vitát kell még folytatnunk, hogy pontosan mit szeretnénk elérni. Szociális partnerek kérdése. Valóban utalni kell rájuk, de nem de hogyha formális szerepet kívánunk nekik nyújtani, ez technikailag nehezen megoldható, illetve ki tudja, hogy ez hasznos. Hatos pont. Az Európai Unióban egy olyan alap létrehozása, amely a relokációt, az áthelyezést támogatná, szerintem ellene van annak az elképzelésnek, illetve nem összegyezhető azzal az, e, azzal az alapelvel, hogy az emberek, a személyek e, és a tőke szabadon mozognak. Hetes pont, Hübner asszony már utalt erre korábban, úgy vélem, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy e, ezt az alapot kiterjesszük, és véleményem szerint egész egyszerűen nincs több pénzünk ilyen célokra. Van még mit tehát javítani ezzel kapcsolatban, és remélem konstruktív megbeszélések elébe nézzünk a jelentéstevővel. Azt gondolom, hogy néhány módosítást is benyújtok majd ez ügyben. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen, Hanglund úr. Strecek képviselő következő. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Köszönöm, jó reggelt! Hölgyeim és uraim! Figyelemmel kísértem ezt a vitát. Kiinduló pontom egy kicsit eltér az előttünk szólókétól. Hagland úr valójában már el is mondta egy részét annak, amit én el szeretnék, tehát vele részben egyetértek, ő nagyjából az én álláspontomat képviselte, e, de kollégák, legyen egyértelmű köztünk, hogy az úgynevezett globalizációs alap az kezdetektől fogva rendkívül vitatott pénzalap. E, létrejött mégis, de rövid történelme is azt mutatja, hogy a döntések, amelyeket az alappal kapcsolatban meghoztak, gazdasági szempontból hát kérdésesek, vagy megkérdőjelezhetőek. Ez a ezt az alapot ugye az adófizetők pénzéből töltik fel. Az intervenció pedig globális szempontból E, végül is sikeres volt, bár azért ne felejtsük el, hogy vannak olyan cégek, amelyeknek sikerül a globalizációba talpon maradni, vannak, akiknek nem. E, vannak olyan cégek, amelyek nem, bírne, nem bírják ki a globális e, versenyt. Ezeknek a cégeknek át kell állniuk valamilyen másfajta tevékenységre, új termékeket kell gyártaniuk, új piacokat kell keresniük, és éppen ezért értelmetlen ezeket a cégeket megmenteni. Eh, ahogy ezt eh, Haglund úr is eh, mondta. Egy ilyen eh, alap eh, természetesen csökkenti a munkavállalók és a tőke mobilitását is. Eh, holott eh, a tőke szabad áramlása, a munkaerő szabad áramlása, az két olyan elv, amire ezt az egész uniót építettük. Ebben a véleményben tehát kérjünk egy sokkal alaposabb értékelést az Európai Bizottságtól, olyan információkat tartalmazó jelentést, amely megmondja, hogy milyen cégeket támogattunk, ezek a cégek hány embert bocsátottak el, hova vitték ezt követően a termelési egységeiket, és ezt követően értékelni mindezt azt gondolom, hogy ezt az alapot a Költségvetési Bizottságban jobban szemmel kell tartani. A mai időkben nagyon oda kell figyelnünk a, az államháztartási források, az adófizetői pénzek jobb felhasználására, hogy ez tényleg a gazdaságot fejlesz. Ez egy párhuzamos pénzügyi csatorna, amely párhuzamosan fut az európai strukturális alapokkal. Szerintem az európai strukturális alapok önmagukban elégségesek, nem kell újabb csatornákat megnyitni az európai adófizetők pénzének elfolyatására. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sztelesek úr. Most Jörgensen úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a bizottság nevében elmondjam a bizottság véleményét az Európai Globalizációs Kigazítási Alapról itt a szakbizottságban. Az előadó megjegyzéseit, megjegyzéseivel, észrevételével kapcsolatban szeretném elmondani a véleményemet. Nagyon fontos számunkra, hogy a parlament véleményét megismerjük, és ahogy elhangzott, ez az alap arra szolgál legfőképpen, hogy azon munkásokat, munkavállalókat, akik elvesztették munkájukat, támogassuk. Nem a cégek támogatásáról van elsősorban szó. A Dell ír esetével kapcsolatban illetve egyéb európai cégekkel kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy még semmilyen cég nem kapott ebből a kigazetási alapból semmilyen finanszírozást. Nem a relokációt, nem a cég áthelyezését támogatjuk, azt vizsgáltuk meg, hogy megtörtént e ez, tehát Írországból kiszervezték-e, vagy áthelyezték-e a termelés Lengyelországban, nem erről volt szó. Danuta Hübner utalt a 2020-as kezdeményezésre. Az Európai Bizottság világosan kinyilvánította, hogy az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap csupán egyetlen eszköze ennek a fellépésnek. Külön utaltunk a globalizációs kiigazítási alapra, hiszen ez fontos az ipari versenyképesség szempontjából. Az alapnak feladata, hogy a feltörekvő vállalatok, illetve piacok esetében támogatást nyújtson, illetve munkahelyteremtés segítsen elő. Nagyon örülök annak az elgondolásnak, hogy a globalizációs alapot fejlesszük. Az alap felhasználásának eljárásával kapcsolatban szeretnék néhány megjegyzést tenni. Eddig 22 esetben beszélhetünk teljes finanszírozási körről. Amikor a bizottság a tagállamtól származó összes információ birtokában van, akkor a tagállam kincstárának ö, számlájára ö, utal egy bizonyos összeget, ez általában 225 napos határidővel történik. Próbáltuk a saját eljárásunkat leegyszerűsíteni, két eljárásból egyet csináltunk, és, ebb, és így két, 22 nappal lerövidült az eljárás. Most azt fogjuk megvizsgálni, hogy 40-45 nappal tudnánk-e még megrövidíteni az eljárást, ez rövidíteni a kifizetéseket. Ehhez azonban a költségvetési belső folyamatokat kell felülvizsgálni a bizottságban, és azt gondolom, hogy elég jól haladunk. Ugyanakkor a szabályok értelmében és a globalizációs alap finanszírozási szabályai értelmében formális megegyezésre van szükség, tehát a költségvetési hatóságokkal meg kell először egyeznünk, ebbe beleértendő természetesen az Európai Parlament is. Tehát megfelelő időt kell arra hagyniuk, hogy tárgyalásokat folytathassunk a két költségvetési hatósággal. Ezt nem igazán lehet megváltoztatni, kizárólag akkor, hogy ha a pénzügyi tervet, illetve az eljárási szabályokat megváltoztatjuk, és valószínűleg erre nem kerül sor. Ezzel rátérnék a következő témára. Jelenleg az Európai Bizottság azt vizsgálja, hogy a felül, hogy vajon mikor érdemes beterjeszteni a rendelet felülvizsgálatát. Jövőre vannak utoljára érvényben vagy hatályban a válságra vonatkozó derogációk, ezért azon kell el, el kell gondolkodni azon, hogy szükség van-e változásokra de a több éves pénzügyi keret, illetve a jövőbeli költségvetés struktúrájával kapcsolatban is folyik a gondolkodás. A biztos három hetes Védországban arról nyilatkozott, hogy az önök mostani hetes pontjában foglaltakat mikor valósítsa meg, tehát a globalizációs kigazítási alapnak kell -e szentelnie egy költségvetési sort a pénzügyi tervben, tehát hogy ugyanolyan alapnak számítson ez, mint az összes többi alap, erről még nem született döntés, és egy későbbi időpontban dönt majd erről a bizottság. Utolsó témám, ez az önök egyes pontjához kapcsolódik. Nagyon örültünk annak, hogy több tájékoztatás, nagyobb átláthatóságot és jobb statisztikai lehetőségeket kérnek az alap számára. Jelenleg készítjük a 2010-es év éves jelentését, körülbelül egy hónap múlva készül ez majd el. Azt szeretnénk, hogy az éves jelentést egy bizottsági dokumentum egészítse ki. Ebben szerepelne az összes statisztika, tehát az összes eddigi eset szerepelne benne. statisztikai függelékkel egészítjük tehát ki ezt az anyagot. Ebben megtalálható a kor szerinti felbontás, a nemek szerinti felbontás, hogy milyen intézkedésekkel, pontosan milyen lakossági csoportokat, vagy munkavállalói csoportokat támogattunk. A lehető legtöbb információt szeretnénk tehát az Európai Parlament szakbizottságainak, a tanácsnak és az érdeklődőknek általában biztosítani. Azt is nagyban támogatjuk, hogy a bevált gyakorlatok cseréje megtörténjen. A bizottság az összes tagállam képviselőivel rendszeresen szervez találkozókat, évente kétszer, szemináriumokat rendezünk. A rendelet értelmezésére kerül sor ezen szemináriumokon, illetve az alap kedvezményezetjeinek eszmecseréjét is megszervezzük. Így könnyebb lesz majd pályázni. Tudomásul vettem az önök által megtett javaslatokat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Jörgensen úr. Most megadnám a szót a jelentéstevőknek, Hender úrnak, hogy zárja le a vitát. Ja, Libé. Igen, Kedves képviselőtársaim, nagyon szépen köszönöm az eszmecserét és a javaslatokat, melyek alapján a jövőbeli munkánkat formálni tudjuk majd, és konkrétabb formába önteni a szöveget. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőinek is, hogy magyarázattal él. Tegnap a foglalkoztatási szakbizottságban volt már eszmecsére lehetőségünk vele is. Úgy gondolom, hogy elmélyített vita értelmes lehet a Dell példáján. Mert ha egy vállalat szerkezetet vált, és nem képes azért, hogy a versennyel szembe tudjon nézni, akkor nem akkor is feltétlenül nem a vállalatot kell segítenünk, hanem a foglalkoztatottakat, vagy akik elvesztették az állásukat. Ha viszont a vállalat szerkezetet vált, és máshol kezd el üzemet, üzemet építeni, akkor ott más, egy más tagállam költségvetésébe fizet be. Ezt is figyelembe kell vennünk. És lehet, hogy itt is a vállalat segítséget kér, holott hatalmas profittal zárja ezt a lépést. Ezt az árnyékelődő kollégákkal is pontosabban végig kell nézzük, és a Dell példá alapján egy olyan definícióval kell élnünk, mely alapján ezt az eszközt célzottabban tudjuk és méltányosabban alkalmazni. Az nem engedhető meg semmiképpen, hogy egy vállalat miközben profitját növeli, az adófizetők pénzén még külön szubvenciókat kap. Ha azonban van egy olyan vállalat, amely valóban nehézségbe kerül a globalizáció hatása miatt, akkor helyén való ezen eszközzel támogatni az ott dolgozókat. Ám ez az eszköz nem arra való, hogy a szerkezetváltást eh, ezzel védjék ki, vagy elhalagassák ezzel, és arra sem szolgálhat, hogy a piacképtelen vállalatokat kisegítse, hanem azt kell segítse, hogy a lélet lehetőségét biztosítsa a dolgozóknak, akik elvesztették állásokat. Nem lehet azonban az adófizetők pénzét jogosulatlanul felhasználni. Ezért kell nagyon pontosan definiálnunk a kategóriákat, ebben kell együttműködnünk az árnyékelőadókkal. Nyitva állok a vita előtt, és várom is az együttműködést önökkel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hendel úr. Június 8-a módosítások beterjesztésének határideje, 28-án fogunk erről szaval, ö, fogjuk ezeket megtárgyalni a Költségvetési Bizottságban pedig július 14-én szavaznak erről. Lezárom ezt a napirendi pontot, következik a következő napirendi pont, fogyasztók jogai. Megadom a szót Pietikainen képviselőnek, a jelentéstevőnek. Mr. Um, Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A jelenleg életben lévő fogyasztóvédelmet négy irányelv biztosítja, ezek minimális harmonizáció megtörtént, és ezek lévén lehetővé teszi tagállamaink számára, hogy a nemzeti szabályozást hozzáigazítsák ezen elvekhez. Ez azt jelenti, hogyha gondok merülnek fel a nemzeti jogszabályok körében, legyen akár a szerződésekre vonatkozó jogszabály, vagy magasabb szintű jogszabályok, legyenek ezek, akkor figyelembe lehessen venni ezeket. És azt is látnunk kell, hogy amikor egy minimum irányelvről való jogalkotásról gondolkozunk, akkor az Európai Bizottság, a tagállamok és a parlament álláspontja különbözik, hisz figyelembe kell vennünk azt, hogy ugye egyrészt nemzeti szinten lehet a legmagasabb szinten biztosítani a fogyasztók védelmét. Most, hogy az Európai Bizottság négy irányelvet egyszerre bocsátja be teljes harmonizációs célral, akkor kép az történik, hogy a minimum harmonizációt teljes körű harmonizáció próbálja tenni, és ez súlyos gondokat jelent, szakmai és elvi szempontból is. Először is hogy vegyem az alapjogok kartáját, amely a Lisszaboni szerződéssel életbe lépett, és amely biztosít magas szintű fogyasztóvédelmet, és a kérdés az, hogy a teljes harmonizáció ezen elvek alapján nem, nem mondana-e ellen a alapjogok kartájának, és általában a magas szintű fogyasztóvédelem elveinek. Ezt a kérdést fel kell tegyük. Másrészt, a 2020-as stratégia és a szakpolitikánk több pontja is az EU arra törekszik, hogy magas szintű termékek valamint környezetvédelem szempontból fenntartható termelés valósuljon meg. Amit pedig e tekintetben tenne a teljes harmonizáció, az az, hogy alásna ezeket az elveket, hiszen nagyon sok tagállamban nem növelni, hanem csökkenteni a fogyasztóvédelem szintjét, ez pedig azt jelenti, hogy voltak éppen a termékek minősége vagy a termékek élettartama, vagy az fent környezetvédelmi hatásaik romlanának. Úgyhogy a fenntarthatóság, a fogyasztói bizalom a, és egyéb fontos elvek nagyon komplex összehangolása lenne a cél. A következő problematikus pont a nemzeti szerződéses jogok rendszere. Tudnék, hogyha valaki ügyvédhez fordul, mert hogy házat vesz, autót vesz, vagy egy üveg ásványvizet vesz, az más és más minden tagállamban, tehát a nemzeti, a szerződéses nemzeti jogszabályok nagyon-nagyon eltérnek, és egy rendkívül bonyolult tárgyalást igényelne a tanács részéről, hogy a nemzeti szerződéses jogok hogyan illeszkednének-e harmonizációs folyamatba. Ez pedig rengeteg olyan nem szándékolt ügyet okozhatna, amely, amelyet, amelyet el kéne kerülnünk, hiszen nem célja ennek a lépésnek, hogy ezek beálljanak. Amit támogatok az Európai Bizottság javaslatában, az az, hogy erősítenünk kell a belső piacot a határon átnyúló vásárlásokkal és az elektronikus kereskedelem támogatásával. Fontos kérdés azonban az is, hogy eléggé kérdéses, hogy ez a teljes harmonizációja a fogyasztójogoknak, a legjobb eszköz volna egyáltalán elérendő azt a célt, amelyet egyébként támogatok. Egyik oka annak, hogy összevetjük a rendszerénket az Egyesült Államokéval, láthatóvá válik, hogy mennyire különböznek a fogyasztóvédelmi szintek. Amerikában és egyes, egyes szövetségi államokban nagyon-nagyon különböznek ezek a szintek, mégis jól működik az egységes piacuk. Sőt, a digitális javak és az elektronikus kereskedelem szolgáltatói és a kereskedők azt mondják, hogy igyekeznek kiküszöbölni a fogyasztó védelmi szabályok közötti különbséget a legjobb módszerek kiemelésével, azaz a legjobb gyakorlatot kínálják a fogyasztónak, az összes tagállami modellből kimazsolázva azokat. Tehát számukra nem probléma e, a szintek különbsége, és nem látnak akadályt ebben az elektronikus kereskedelem előtt. A tanulmányok szerint teljesen, teljesen más szinten vannak a problémák. Az ízlés, a nyelvbeli különbség, a bizalomban való különbség, a kifizetés rendszerekben való bizalom, és általában a, a tagállami a nemzeti hagyományokban való különbség az, ahol ez megragadható. A kifizetési rendszerek, vagy a fizetési rendszerekre vonatkozó szabályozás még mindig függőben van, holott ez is fontos volna, és a fogyasztó védelem ilyen jellegű biztosítással, kifizetési rendszerekben sokkal jobban növelni a bizalmat, mint ez a itt megcélzott harmonizáció. Egészében véve tehát, ha elgondolkozunk ezen a szövegen, akkor arra kell jussunk, hogy jelen pillanatban nem kéne törekednünk a fogyasztóvédelmi szabályok teljes harmonizációjára. Ugyanakkor hatékony eszköz lehet, ez a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítására, tehát nem általában ellenzem a teljes harmonizációt az EU szabály, jogszabályokban, hanem ezt a módszertant nem tudom támogatni, amelyet a bizottság javaslata irányoz elő. Az egyes fejezetben, tehát a terminológiában tudunk harmonizálni, hogy hogyan határozunk meg egyes elemeket, és az egyes a javak visszavételének szabályait és egyéb kisebb ügyeket ugyan lehet harmonizálni, de a lényegi elemeket szerintem nem kellene, ahogy az imént kifejtettem. Egészében tehát oda jutunk, ezen elemzés követően. Ja, és még két gondolat, amit szeretnék felvetni. Az egyik, hogy további a felüldés során sajnálatos volt, hogy a bizottság nem irányozza elő a termékek, termékfejlesztést. Mert ha csak esetben egy fizikai termékkel összekapcsolnak egy szolgáltatást, egy nem materiális jószágot, tehát a mobiltelefonok esetében mondjuk egy zene, zenét játszik le a telefon, tehát ha a, te, a termék, lehet, hogy a termék jól működik, a szoftver is jól működik, de a, a zene, amit lejátszik a, a, a telefon, nem tetszik a fogyasztónak, ez nem. Kérdés, hogy ez a termék problémája vagy sem. Tehát hogyan választható szét a nem materiális és a, a tényleges fizikai jószág és termék. Tehát a termék nem csak materiális, hanem immateriális jószágot is magában foglalhat. A második kérdés, amelyel foglalkoznunk kellene, és tudom, hogy nagyon méreható, vagy nagyon messzire vezet bennünket ez a vita, mégis a bizottságot arra kérem, hogy vegye figyelembe, amikor felkészül a anyaggal, hogy az alternatív vitarendezési módszertan tagállami szinten, meg fogyasztói szinten nem, közösségi szinten hogyan írható le. Ez azt jelenti, hogy azok a garanciák, miszerint két év lenne ez, vagy tíz évvel is kiterjeszthető lenne a, a garanciavállalás, nagyon kevés rugalmas módszertan volna, hisz nem észszerű egyes termékek esetében feltételezni, hogy, hogy, hogy tehát vannak tartós és kevésbé tartós fogyasztási cikkek, nem lehet egy, egyféle termékgarancia időszakot meghatározni. Hogy ezeket kiigazítsuk, hogy méltányosak legyünk a fogyasztóval szemben is, meg a gyártóval szemben is, és hogy rendezni tudjuk ez, az ebből adódó vitákat, ehhez kell egy olyan mechanizmus, amely a bíróságon kívül tudja rendezni észszerű esetekben, rövid időn belül az ilyen, ilyen jellegű jogvitákat. Ezzel is foglalkoznunk kellene. És ezt nagyon-nagyon másképp ö, határozzák meg az egyes tagállamok jogszabályai, az a nyílt vagy a rejtett hibákért való termékfelelősség ügyét és ehhez kapcsolódó kérdéseket és az, hogy mit, vár, mit tekintetünk észszerűen várható élettartamnak egy-egy termék esetében. Aztán van még egy vetülete a hatálynak, a pénzügyi szolgáltatások és termékek piaca, az helyén való, hogy ezek, ez egy külön irányelv rendezi, sajátságaiknál fogva. Azonban olyan kisebb termékeknél, melyek kisebbek, mint a, a több irányelv által meghatározott küszöbök. Például kisebb fogyasztói hitelek, mondjuk, amit a mobiltelefon vásárlásakor egy 50 eurós hitelt kap az ember, vásárló hitelt. Vagy olyan, olyan biztosítások, amelyek egy-egy termékhez kötődnek. No, ilyen esetekben a jövőben lehetne úgy szabályozni, hogy az információval foglalkozó irányelv vagy a nem méltányos üzleti gyakorlatokkal foglalkozó irányelv rendezni ezeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pieti Kájnen asszony. Négyen kértek szót, és mindenkit emlegeztétnek arra, hogy 10 órakor kezdeni kéne a szavazás, most már öten jelentkeztek, ezért mindenkit arra kérnék, hogy próbálják, próbáljanak lényegre törően fogalmazni. Sánchez Preszédő úr. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy Ennyire hálás vagyok az előadónak. Nagyon jó munkát végzett, illetve nagyon jók voltak az előkészítő találkozók, egyeztetések is. Véleményem szerint három dolgot kell kiemelni ezen véleménnyel kapcsolatban. Először is az irányelv természete, fogyasztók jogairól szóló irányelv természete, a pénzügyi szolgáltatások kérdése, illetve hogy a pénzügyi szolgáltatások esetében hogyan kéne védeni a fogyasztókat. A helyzet az az irányelvvel kapcsolatban, hogy a fogyasztók jogainak védelmét biztosítsa, legalábbis ez a címe, ugyanakkor valójában az irányelv értelmében az irányelv nem teremt egy horizontális jogi eszközt, amelyel valóban védeni tudnánk a fogyasztók érdekét, sokkal inkább a belső piac megerősítéséről szól, szól ez az irányelv. Véleményem szerint a lényeg az lenne, hogy a fogyasztók jogait védjük. Talán ez a tény, hogy ilyen természetű ez az irányelv, megvilágítja azt is, hogy miért folynak ilyen szintű viták. Nagyon fontos az, hogy föltegyük a helyes kérdéseket. A teljes harmonizáció elképzelhető, hogy a fogyasztók jogait csökkenti majd. egy dolog a jogok, a jogszabályok fragmentációja, másik dolog az, hogy olyan sokfélőek, sokfélék a nemzeti jogszabályok, de elképzelhető az, hogy a fogyasztók jogainak védelmét csökkenti a harmonizáció, és ahhoz vezetne, hogy elvesztik a bizalmukat a fogyasztók a, a belső piac iránt. Azt hiszem, hogy Monti úr véleménye ebben a tekintetben mérvadó. A teljes harmonizáció csak nagyon komoly vizsgálat esetén és ellen, ellenőrzés esetén lehetséges, tehát alaposan meg kell vizsgálni a belső piacot, meg kell nézni azt, hogy a hogy a tagállamok mely esetekben ö, mutatnak magasabb, vagy rendelkeznek magasabb fogyasztói védelemmel, mint ez a harmonizáció. Én mindig azt vallom, hogy horizontális megközelítést kell alkalmaznunk, de a pénzügyi szolgáltatások esetében el kell szögezni azt, hogy ezek más természetűek, mint a többi szolgáltatás. Jó lenne, hogyha nem részleges integrációt alkalmaznánk, vagy részleges kivételeket. Két fontos záradékra lenne szükség, egy különlegességi záradékra, amely kimondaná azt, hogy a pénzügyi szolgáltatások külön lapra, külön kategóriába tartoznak, illetve egy másik záradékra is szükség lenne, amely kimondaná azt, hogy mely esetekben magasabb szint, mely esetekben biztosítanak magasabb szintű fogyasztói jogi védelmet a tagállamok. Vannak bizonyos kérdések ezzel irányelvvel kapcsolatban, amelyek komoly vitákat kavartak, amelyeket jobban megvitattak, ezek például a nem kért szolgáltatások, vagy öm, azzal kapcsolatban, hogy a, hogy a biztonsági biztonsági szolgáltatásokat hogyan kötik, vagy a vállalatok milyen szolgáltatásokat biztosítanak a munkavállalóknak, anélkül, hogy megkérdeznék őket erről. Itt nagyon komoly munka van még hátra, le kell, erősíteni, le, le kell egyszerűsíteni a szabályokat, illetve a tájékoztatás kötelezettségét meg kell erősíteni. Nagyon fontos a pénzügyi ismeretek terjesztése, a kollektív fellépés megkönnyítése, a pénzügyi tájékoztatás fejlesztése. Nos, ezek a kérdések még függőben vannak, úgyhogy véleményem szerint ez az irányelv nem átfogóan kezeli a fogyasztói jogok kérdését. Köszönöm szépen, most mit képviselőnek adom meg a szót, és arra kérem, hogy nagyon lényegre törően fogalmazzon. Nem nagyon, nem is értettem, eh, amit mondott utoljára, de biztos azt mondta, hogy röviden fogalmazzak. Eh, köszönöm az előadónak eh, azt, hogy ilyen jól együtt működtünk. Ugye úgy tűnik sajnos, hogy elhagytuk azt az ötletet, hogy teljes harmonizációt akarunk. Ebben a felülvizsgálatban a harmonizációt növelni kellene nem gondolom nagy eredménynek azt, hogyha mindössze annyit teszünk, hogy a négyből egy irányelvet eh, eszkábálunk. És egyébként is szükség van, eh, ennek tudatában vagyok, szükség van átmeneti időszakra, de a cél azért legyen az, hogy, eh, hogy teljes harmonizációt érjünk el. Sánchez Pesedo úr mondta, hogy oda kell figyelni a pénzügyi szolgáltatásokra is, ami egy nagyon jó megjegyzés volt. A fogyasztási hitelek vonatkozásában kizárjuk a 200 eurós határ alatti tételeket, pedig világosá kellene tenni, hogy a 200 euró alatti kölcsönök részét képezik ennek az irányelvnek. A kis összegű kölcsön, kölcsönök, a kisvállalkozási kölcsönök én azt gondolom, hogy olyan feltételeknek kell, hogy megfeleljenek, amelyek a, védik a, a fogyasztókat. Ugye nagyon gyakran nagyon magasak a, az a, a kamatok ezer százalékot is meghaladóak, ami nem világos, és nehéz kiszámolni őket. Ez különösen a kisvállalkozókat sújtja. Emellett egy kollektív jogorvoslati lehetőséget is biztosítanunk kell. Ez különösen azoknak az fogyasztóknak jogai hogy külföldön vásárolnak. Ez ugyanis növelné a biztonságérzetüket, és így fel tudnának lépni a komolytalan üzleti vállalkozások ellen, még hogyha kis összegű is a káruk. Támogatom a módosítók egy részét, amiket a raportőr, be, raportőr benyújtott, a digitális szolgáltatásokat is a hatája alá kell vonni ennek a, az irányelvnek különös tekintettel arra, hogy várható ezeknek a szolgáltatásoknak és termékeknek a felfutása és egyetértek azokra a megjegyzésekre is, amelyek a nemzeti kötelmi jogokra vonatkoztak. Köszönöm. Euh, Röviden fogok fogalmazni. A zöldek összességében egyet értenek azokkal a megjegyzésekkel, amelyeket a raportőr itt tett. Szintén egyetértek a kollektív jogorvoslattal kapcsolatban az imént elhangzottakra. Jó lenne, az benne lenne a véleménybe. Egy kérdése van a raportőrhez. Miért csak két módosító van? Egy nagyon hosszú indokolás van a, a, a, az anyaghoz fűzve, amely indokolna több módosítást, és de mégiscsak kettő szerepel. Miért? Faxúr, köszönöm, elnök úr. A frakcióm támogatja azt a célt, hogy csökkentsük az üzleti terheit azoknak a cégeknek, amelyek határon kívül túl átnyúlóan is akarnak kereskedni, és egyben megvédjük a fogyasztókat, és egyetértek azokkal az aggodalmakkal, hogy a teljes harmonizáció a fogyasztói jogok területén az a fogyasztói jogok színvonalának csökkentésé, csökkenéséhez vezet. Például Nagy-Britanniában van egy, egy termék elutasítási joga a fogyasztónak, a vásárlónak, ezt eh, nagyon értékelik, jó lenne inkább ezt kiterjeszteni egész Európába. A két éves eh, garancia eh, kevés, Nagy-Britanniában hat év a garancia, megint csak csökkenne a, a, a fogyasztói fogyasztói jogok színvonala e, ami a szolgáltatásokat illeti, e, speciális jellegük miatt szerintem ki kellene hagyni őket ezen irányelv hatája alól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Stila asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevő munkáját a belső piaci bizottságban ma délután és holnap vitatjuk meg ezt a kérdést. Egyetértek az előadó, az, előadó véleményével a teljes harmonizáció kérdésében. Valóban a fogyasztók védelmét kéne szem előtt tartani, és Írországban, én az ír kép, fogyasztókat képviselem, ők ezt komolyan veszik. A belső piaci bizottságban a skót-angol határon átnyúló szolgáltatásokról, illetve áruforgalomról is szót kéne ejteni. Az a kérdésem a vélemény előadójához, hogy vajon vissza kellett térni az alapokhoz fogyasztóvédelmi kérdésekben, hiszen ennek, ennek a jeleit vélem itt felfedezni a vitában. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Arra kérném Pietikainen asszonyt, hogy távirati stílusban zárja le ezt a vitát. Thank you, I'll take, uh, take... Köszönöm. Figyelembe veszem majd ezt is. E, nos, azért nincs több módosító, e, mert hogyha azt az állásfoglalást teszem magamévá, hogy nincs szükség termes, teljes harmonizációra, akkor nincs is értelme módosítani az egészet. A kollektív jogorvoslatot megfogadom, hogyha a frakciók ebben teljesen egyetértenek, akkor elkezdhetnénk a terminológiai harmonizációt, vagy pedig vissza megyünk a tervezőasztalhoz. E, például az elkereskedelem harmonizációja, e, én nem hoznám ide be, mert az egy trójai ló lenne, e, és problémát okozna a cégeknek is, meg a fogyasztóknak is. Köszönöm szépen, Pieti Kajnán asszony. Szeretném bejelenteni, hogy, a, hogy június 8-a a vélemények vagy a módosítások benyújtásának határideje, 28-án fogjuk erről ezt megbeszélni, aztán 13. július 13-án fogunk erről szavazni, 25. július 25-én a belső piaci bizottságban, és hogyha minden jól megy, akkor a decemberi első plenárison kerül ez, plenár, kerül ez a szavazásra. Köszönöm szépen, mindenkinek megköszönöm, hogy ilyen fegyelmezetten szóltak hozzá, és rövidesen megkezdjük a szavazást. Uh, Jó napot kívánok mindenkinek! Remélem mindenki elhozta a szavazókártyáját. Hogyha gond alakul ki, akkor ezek fontosak lehetnek. Is that the right way for that? Was that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 Uh, right, everybody, can we, can we have a test vote, please? Próbaszavazást tartunk. Kérem, hogy helyezzék a szavazókártyájukat a szavazó nyílásba. Right, we're having, we're having a test vote. Próbaszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Kérem, hogy mindenki szavazon valamiről valamit. Meg kell számolnunk azt is, hogy hányan szavaznak. Próba szavazás, mindenki betette a gépbe a szavazókártyát, szavazzunk. Köszönöm. Well, right. As, as every... We are unanimous, right. Úgy, hall, úgy látom, egyhangú a döntésünk. Right, we haven't got too many or anything. Köszönöm, úgy látom, nincsenek túlzott számban jelen a képviselők. Akkor térjünk is rá a szavazásra. Yep, right. So we're now going to vote on the draft report. Werner Langer jelentéséről fogunk szavazni, származékos piacok jövőbeli politikai fellépések mellette, tehát kiszavaz a C9-es kompromisszum mellett, módos, kompromisszos módosítás ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következik a 84-es módosítás, két részben szavazunk erről. Az egyes A pontig tart az első része, az első pontos veszőig, mellette, első rész mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, ez a többi része a szövegnek, mellette, ellene, tartózkodók. Úgy látom, ezt talán elutasítottuk, 85-ös módosítás következik mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. 86-os, 87-es okafagyottak lettek. C10-es kompromisszum. Két részben. Kamfenúr. Ügyrendi kérdés. Igen, lenne egy szóbeli módosításunk a C10-es második részével kapcsolatban. Mi ja, a principle, azaz elv szót szeretnénk törölni. Hogyha ezt töröljük, akkor támogatjuk a második részt. Tudjuk, hogy a likviditás rendkívül fontos dolog, erre tegnap is, erről tegnap is beszéltünk, és azt hiszem, hogy elég nagy a konszenzus ezzel kapcsolatban. de a principle szót mindenképpen törölnénk. Langen úr. Entschuldigung, wenn die Antragstellerin Frau Bolz damit einverstanden ist, ist der Berichterstatter auch einverstanden. Hogyha sportszal együtt, egyetért, akkor a raportőr is. Köszönöm. Itt a principle erről van szó, tehát egy erről Tehát ez az egyik alapelv, az egyik alapelvről van szó, de hát ahogy gondolják. Az ön angol tudása nyilván jobb, mint az én francia tudásom, úgyhogy ahogy gondolják. Akkor az első részről fogunk szavazni, C10-es kompromisszum első része mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következik a második rész, törléssel mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Akkor ezt a jelzőt töröltük. Százas módosítás. Százas módosítás mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 102 mellette, ellene tartózkodók, talán elfogadtuk. Ellenőrizzük a 102-est? Okay, everybody voted. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 103-ast visszavonták, 104-es következik mellette, ellene tartózkodók, talán elutasítottuk. Ha gondolják, akkor ellenőrizzük. 104-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. <laughs> so we now go on to the orig original text. Eredeti szöveg mellette? Mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 105-ös. Mellette? Ellene? Tartózkodók, ez sem egyszerű. A 105 est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 106-os, mellette, ellene tartózkodok elfogadtuk. C. 11-es kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 116-os következik mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 117-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 118-as mellette, ellene tartózkodók, ezt talán elutasítottuk, de szeretném, ha ellenőriznénk, 118-asról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk tehát. Eredeti szövegről szavazunk az ötös bekezdésben, mellette Ellenem tartózkodók elfogadtuk. 119-es mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk 120-as, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 121-es mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni kell, 121-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Megint 22-22 arányban szavaztunk, úgyhogy elutasítottuk 122-es mellette. Ellene? Tartózkodók. Azt hiszem, ezt elfogadtuk. C12-es kompromisszum. Most már ugye egy részben van ez, egyetlen része van. Jó, C12-esről szavazunk mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk. 190-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 131-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. C13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 138-as következik mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 139-est visszavonták. 140-es következik mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. C11-esről szavazzunk mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 150-es következik mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 152-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. C15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 164-es következik. Mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 165-ösről nem kell szavaznunk, mert a cég 9 es részét képezi. Erről már e, e, csak csupán áthelyezték máshova. de nem mindenki listáján így szerepel. 166-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 168-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 169-es mellette ellene tartózkodók elfogadok 170-es mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk 171-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 172-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. C16-os kompromisszum, két részben szavazunk erről. Azt hiszem. Igen, úgy. Az első rész C16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Rendben, lássuk a második részt. Két alternatíva szerint járhatunk el, mert van egy szóbeli módosító a szociáldemokraták részéről, hogy helyettesítendő a második részt más megfogalmazással de szerintem járjunk el úgy, hogy az eredeti második része szavazzunk. Tehát mindaz, akik mellette van az eredeti második résznek, fel a kezekkel, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig, hogy a harmadik rész lett volna pótlagosan, pótlagosan szavazzunk a helyettesítés helyett, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tehát kiegészítése került. Tehát kicsit ismétli önmagát a szöveg, a plenárison majd talán még igazítunk rajta. 181-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 182-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 183-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C17-es A számú kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Nézzük most a 18-as C kompromisszumot mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 198-es szám módosító a következő. Mellette ellene tartózkodók elvetettük. 208-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 209 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 210-es mellette ellene tartózkodók elvetettük. 211 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. okafogyott kiáltják közbe többen. Elnök, én nem látom, hogy okafogyott volna. 2.11, arról beszélünk most. Nálam ez nem esik ki, akárhogy is szavaztunk előbb. K, mondtál valamit? Igen. Többen azt mondják, hogyha 2.10-et megszavazzuk, akkor ez okafogyottá válik. Tudnillik a 210-től 14-ig mind a CDS kereskedelemmel foglalkoznak, és a kompromisszum egésze ezt a témát érintette. A jelentéstevőnek adjuk meg a szót. Az én meggyőződésem szerint nem fedik le az előző pontok ezt a témát, ezért külön kell szavaznunk. Ez egy külön specializált elem. Elnök. Szavazzunk rá külön tehát, ha nem teljesen világos, akkor ezt megint csak a plenárison kell majd helyre tegynünk. Tehát most a 2.11-et megszavaztuk, elfogadtuk az imént, mozduljunk tehát tovább a 2.12-re mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 2.13 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 2.14 mellette, ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 2.15 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 2.16 mellette, ellene, nézzük meg a 2.16-ot géppel, megnyitom a szavazást. Ha mindenki leadta, lezárom. Elvetettük. 217 mellette ellene tartózkodók elvetettük. C19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C20-as a következő oldala mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A hatos számú fejlemény mellette, ellene senki sem szavaz. Ez a hatos bekezdés, ha nem találják. Langen úr. Tehát a Deveszak bizottság eh, hatos bekezdése, a jelentéstevő úgy gondolja, hogy ezt lefette az előbb megszabadott kompromisszum, vagy ellene van, vagy akkor mi? Talán szavazzunk rá, és akkor szavazzák le, és akkor elintézzük. Hatos bekezdés. Mellette elnézést, ügyrendi kérdés, szól közbe. Az én fejezésemben az áll, hogy a 20-as kompromisszum a 231-től 237-ig, és a DEVE ö, módosítóit is lefedi. A, koordinát, a DEVE koordinátor ugye nincs itt, de szerintem lefette a, a kompromisszum a DEVE által benyújtott módosítókat is. Elnök, volt egy utolsó pillanatban levő változás, ha a jelentéstevő is úgy gondolja meg ön is, hogy lefettük, akkor vegyük úgy, hogy lefette az előző szavazás a DEVE módosítóit is. Jobb, mint leszavazni. Akkor 17-esben a 238-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 239-es módosító kiesett, mert 230-as elfogadtuk, úgyhogy a következő szavazásunk tárgya a C21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 247-es mellette ellene tartózkodók elvetettük. 248 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 249 mellette, ellene tartózkodó, elf. Kettő Szerint nekem nincs 249-es a szavazólistámon. 247, 248, 250. 249-est akkor a 250-es fedi le a kompromisszum. Itt ez nem áll nálam így, mondja az elnök. Ám ha a jelentés tevő úgy látja, hogy ez elintézett, akkor vegyük úgy. Ez esetben a 250-esre ugrunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, de nézzük meg géppel a 250-es sorsát. Mindenki látta? Elfogadtuk. 19-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 251-es mellette ellene tartózkodó, elfogadtuk, 252-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 253-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 254 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, eredeti szöveg 20-as bekezdése mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de nézzük meg a hármas módosítót elektronikus szavazással. Ha mindenki látta, akkor számoljuk meg, elfogadtuk. Nagyon világos többséggel C1-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 8-as módosító mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 9-es módosító mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 10-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Eredeti szöveg C preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es mellette, ellene tartózkodók elfog, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, nyelvi módosítás, amit nem kell szavazni, ez a 13-as, tehát ezt elfogadtuk szavazás nélkül, 14-es mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 15-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodók elvetettük, C2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ugorjunk a 22-esre mellette ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk, de nézzük meg géppel. Megnyitná a szavazást? Ha mindenki leadta, még valaki? Egyel több szocialista van, mint a hány szavazatra jogosult. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 27-es módosító mellette, ellene tartózkodók. Bocsánat, okafogyottá vált a 27-es, valamint a 23-as is. 30-as módosítóra szavazunk, vagy nem? Az is okafogyott. 24-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Három részben szavazzunk a 26-osra. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk ezt. 28-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 29 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. C4-es mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk elfogadtuk. Az első rész volt ez csak, két részben szavazzunk, nem látták, első rész volt a szavazás tárgya, most a második, mellette, ellene, tartózkodók. Nézzük meg géppel a második részt. Mindenki látta? Felvetettük. 37-es mellette, ellene tartózkodók. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de nézzük meg géppel. 37-es módosító. Mindenki látta a gépi szavazatát? Elfogadtuk. De szoros volt, legalábbis most. 40-es. Ki van mellette? Elleme tartózkodók elvetettük. 43-as mellette, elleme tartózkodók elfogadtuk. C. Hatos kompromisszum. Új szava, szavak kerültek be a közepére, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. C7-es, ez megint csak részletes tranzakciós adatokról szól, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ugorjunk a 66-asra, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, C8-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 69-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, C22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, C23-as Kempen úr. Euh, A tegnapi vita fényében, illetve figyelembe véve azt, hogy és vagy, vagy kötőszót használunk. Szerintem leginkább egy nyelvi kompromisszumra van szükség, azt angolul felolvasnám. And uh, relating to an underlying EU entity or rela relating to, uh, to an EU financial institution, to which an EU uh, financial institution is party. So clear, so hát, két megoldás adódik, melyek nem mindenkinek a kedvére valók, tehát vagy mind a három feltétel teljesül, vagy egy túl széles merítésű megoldás, hogy csak elég az egyik kondíció a három közül. Én azt javaslom, hogy a kettő között találjunk kompromisszumot. Tehát az első kondíció és a második kell teljesüljön, vagy az első és a harmadik. Tehát egy plusz kettő vagy egy plusz három. És ez egy jó nyelvi megoldás lehet, érthető módon fogalmazza meg. Mert hogy a veszőkkel, meg az éssel való operálás zavart kelt, a mi javaslatunk az, hogy EU entitáshoz kötődő, EU devizát vagy pénzügyi intézményt érintő lenne a megoldásunk. A tegnapi vita alapján megállapodtunk, hogy a második megoldás második szavazásként kerül benyújtásra. Négy frakció kompromisszuma volt az előző megoldás. Elnök. Értem, hogy Kampen úr mit próbál tenni, ám szerintem a nyelvmegoldás nem működik. Tehát vagy még, még, még lehet, hogy javítani a nyelvi megfogalmazását ennek a plenáris előtt. Most azt javaslom, járjunk el úgy, hogy szavazunk. Ahogy eredetileg állt. Langen úr, ön is akar valamit mondani? Én azt javaslom, hogy szavazzunk, és aztán a plenárison tudjuk korrigálni a szöveget. Viszonylag egyszerű a helyzet, az és mind a két helyen három feltételt követel meg a harmadik államoktól, ha pedig vagy ott írunk be, akkor csak a három közül kettő kell megvalósuljon. Tegnap ezt kimerítően megvitattuk, az én frakcióm a tegnap esti tanácskozás után is úgy gondolta, hogy az eredeti szöveg mellett törünk láncsát. Tehát mind a két helyen és álljon. Elnök, rendben. Ez esetben a C23-as kompromisszumot szöveget eredeti formájában szavazzuk, mi van mellette. A szóbeli módosító okafogyottá vált, mert nem ellenmondás, tehát ellene szóltak, így módon nem terjesszük szavazásra a szóbeli módosítót. Van egy formális tiltakozás, a szóbeli módosító ellen, amely külön megfogalmazással élt volna. Ezért nem tudjuk szavazásra bocsájtani. A jelentéstevő azt javasolja, hogy az eredeti szövegről szavazzunk. Megtehetjük, mert tegnap így döntöttünk, de többség nem támogatja. Dominik Csí úr. Nem tudom, jól értem-e. Az jelentéstevő azért nem ért egyet. Illetve csak a szóbeli módosítással nem ért egyet, Kanfen úr módosításával, avagy az én frakcióm szóbeli módosításával sem. Langen úr? Arról van itt szó, hogy ez, ezt a mérlegelést, ezt a, tegnap megvitattuk, az én frakcióm esetében ez egyetlen pont, ahol azt mondta a frakcióm, hogy a jelentéstevő álláspontját meg kell őrizni az és kitételekkel. Lehet szavazni. Erről majd meglátjuk az eredmény mit mutat. Nekem mindegy, de a formális fenntartás ellentmondása a szobali módosítóval szemben továbbra is fenntartjuk. Elnök, a szobali módosító voltak éppen két részre bontható. Tehát először szavazunk a C23-as kompromisszumra, és ezt követően szavazunk, hogy megvizsgáljuk, hogy vajon az eredeti és kitétel, az EU entitások és pénzügyi, EU pénzügyi intézmény része között szerepeljene és vagy pedig vagy legyen. Tudom, hogy ön mit szeretne. Attól függ, hogy a többség mit támogat. Először szavazzunk a C23-as kompromisszumra az éssel. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Ezt elfogadtuk. Bulman úr. Bulman úr, elfogadtuk. Még az önfrakció nélkül is elfogadtuk. Tehát átment hogy most az önfrakció támogatta vagy sem, az mindegy. Elnök asszony. Nézze. Nem, ez nem birkózásról van szó, mert szabályokat be kell tartanunk. Ezek a szabályok arról szólnak, hogy meg kell próbálnunk észszerű megoldásokat találni bonyolult problémákra. Az én frakcióm a következő álláspontot foglalta el. Az én frakcióm azt vallja, hogy a Dominici úr által beterjesztett módosítót megszavaztuk volna, másodszorban a zöldek módosítóját is megszavaznánk, ha lehetőség volna erre, ám a jelentéstevő értelmezésében is az eredeti szövegre is szavaztunk volna, ha az előző kettőt elutasítjuk. Tehát ezt legalább kifejezhettük volna, lett volna. Hogyha megfordítjuk a szavazatok sorát, és először magáról a kompromisszumról szavazunk úgy, ahogy az áll, akkor nem lesz lehetőségünk megszavazni, holott ellenkező irányba megszavaztuk volna, ha másképp haladunk. Elnök, hogyha szeretne az és vagy vagy közötti nézetét kifejezni, ezt megteheti, ám a legutóbbi szavazás esetében ellene volt ennek a lehetőségnek talán, talán meglátja a bölcsességet ebben az eljárásban. Én készen állok arra, hogy a mini módosítókra szavazzunk, mielőtt a nagy módosítókra szavaznánk, de akkor, a, akkor is tegyük ezt, amikor nem az önök véleményét követi. Bulman, hogyha egy szóra szavazunk, csak okosabb lett volna, hogyha először arra szavazunk, és aztán utána a teljes kompromisszumra, hiszen csak egy szócskáról van szó. Elnök, örülök, hogy megpillantotta a bölcsességet ebben is. Tehát az és ellen vagy szavazunk, ki támogatja az és szócskát? És. Az ést. Igen. Rendben. Ki támogatja a vagy szócska betételét? Az, en, az és győzött. Nézzük meg éppen. Ne elég világos, az és győzedelmeskedett. Ha jelentős tevő kéri, akkor elnöző. Ki támogatja az ést? Mindenki leadta, még hárman nem adták le, az és győzött, így az vagy nyilvánvalóan vereséget szenvedett. Akkor térjünk vissza a C23-asra éssel, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Rendben. Ez precedens teremtett, mi szerint először a módosítóban belüli dolgokra szavazunk, és a végén a módosító egészére. Ezzel precedens teremtettünk. A 73-as módosító mellette Elleme, tartózkodók elvetettük. Nem volt világos a néppárt viselkedése, mint hát a tartózkodtak volna, de nem. Egyes módosító a preambulum mellette ellene tartózkodók elvetettük. Kettes módosító a devétől mellette ellene tartózkodók, azt hiszem ezt is elutasítottuk, hármas módosító mellette, ellene. Nézzük ezt meg géppel, a hármas módosító, a deve módosítója. Mindenki leadta a szavazatát? Rendben, lezárom a voksolást. Elvetettük. Így most szavazatra bocsátom a módosított szöveg egészét. Géppel szavazzunk, kérem. A módosított állásfoglalás szövegre szavazunk. Kérem, voksoljanak. Lezárom. 45-en mellett, 43 mellette, egy ellene szavazott. Gratulálok Langen úrnak. Rendben. A következőkben Reméljük, hogy kicsit felgyorsíthatjuk a munkát. Most azon állásfoglalás tervezetről szavazzunk, amelynek szerzője Sziklónia úr, és amely az, amely az euró elfogadása Észtországban 2011. január 1-től címet viseli. Nagyon izgalmas helyzet ez, amikor is egy tagállam, mely nézetünk szerint valószínűleg teljesítette a feltételeket az eurozónához volt csatlakozáshoz, nagy bizalmi szavazás az euró tárgyában, ami előttünk áll. Mindenki készen áll? Hármas módosító mellette. Ellene tartózkodók, akkor ezt elutasítottuk. Közeredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, harmadik bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, nyolcas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, kilences módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, tízes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, tizenegyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók eh, elfogadva, tízes bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, 12-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 13-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11-től 13-asig a bekezdések ered, elég nehéz. Tehát 11-től 13-ig terjedő bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, e, első pream, A preambulum mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, BC preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elutas, elfogadva, és eh, a hivatkozások egyben eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva. Akkor most a végszavazás következik géppel, megnyitom a szavazást, tehát szavazzanak. Még van néhány szavazásunk. Mindenki szavazott már? Igen, köszönöm. Akkor lezárom a szavazást, és ez azt jelenti, hogy 40 mellette, 2 ellene, egy tartózkodás elfogadva. Gratulálunk az előadónak, és gratulálunk Észtországnak. Most pedig következik Hans-Peter Martin Vélm tervezete a cégnyilvántartások összekapcsolásáról. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, úgy láttam. A furcsa jelek vannak a gépen, de megnézzük géppel. mellett. Mindenki szavazott? E, lezárom, és ezt elutasítottuk. Hát ez el van utasítva. Hármas módosító. Eredeti szöveg a kettes bekezdésből mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes módosító mellette ellene tartózkodók, ezt is nézzük meg géppel, négyes módosító tehát. Mindenki szavazott. Lezárom elutasítva. Eredeti szöveg hármas bekezdés mellette, ellene tartózkodó. elfogadva, négyes bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodó. elfogadva, kompromisszum az ötös bekezdéssel kapcsolatban, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, akkor a B kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, megyünk tovább hetes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kilences módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tízes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, akkor most egy elektronikus végszavazás következik a módosított szövegről. Mindenki szavazott. Akkor lezárom, és ezt elfogadtuk. Congratulations. Gratulálok. Gratulálok az előadónak. What's happening now? Okay, we now are moving on. Megyünk tovább. Egy jelentéstervezet következik, ott már Karasz jegyzi. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, a Bázel 2 és a tőkekövetelményekről szóló irányelv CRD 4 felülvizsgálata. Kérem, akik távozni akarnak, halkan megtegyék meg, erre kapnak egy kis időt.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 Uh, Azt hiszem, hogy elég csend van már ahhoz, hogy elkezdhessük talán. Karasz úr, öné a szó. Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Röviden szeretném jelentéstervezetemet felvezetni, Annyit szeretnék elmondani róla, hogy több alkalommal tárgyaltuk meg ezt a kérdést, egyáltalán azzal kapcsolatban is, hogy miért van szükség saját kezdeményezési jelentésekre. Nézetészem szerint ez a saját kezdeményezési jelentés és az arról szóló vita a szakbizottságunkban napról napra fontosabbá válik. Vajon miért? Most éppen a CRD 3 kapcsán, itt a jelentéstevője annak a témának is, meg kellett éljük, hogy az amerikaiak a CRD három nem minden részét hajtották végre a megállapodott időpontig. Tapasztaltuk a Bázel 2 kapcsolatban is, hogy máig sem, az Egyesült Államok máig sem hajtotta végre a Bázel 2 rendelkezéseit. Függetlenül e tapasztalatoktól is a Bázel, szak, foglalkozó szakbizottságban és a CRD 4-es, vagy Bázel 3-as, nevezzük bárképp, a végső szakaszban kell, hogy megtárgyaljuk, és hogy nyár után kell döntést hoznunk, és az Európai Bizottság az év vége előtt egy irányelvjavaslattal kell előálljon ennek alapján. Sürgető szükségszerűség az, hogy mi a parlamentben ezt a folyamatot, ebben a folyamatban tartalmi módon tudjuk alakítani, valamint a menetre, a végletes menetrendjétben is beleszólhassunk érdemi módon. És így módon a nyilvánosság elé tárjuk ezt a kérdéskört, és azt a rendet, amelyet a bázeli rendeletekkel, hogy szabályozzanak, kibővítsük. És az Európai Bizottságot olyan szerepkörhöz juttassuk, ahol is a bázeli szakbizottságban történteket jelentse, és a tagállamban koordinálja azon végrehajtás, azok végrehajtását képviseletei révén. A jelenleg folyó vita, amelyet a hearing kapcsán is folytattunk és figyelemmel kísérhettünk, nem teremt még még sem egyenlő játékfeltételeket, és fennáll egy diszkrepancia a bankok és gazdasági struktúrák között a tőke meghatározása tekintetében. A között, amit az európai kontinensen definiálunk így, és ez szükséges a reálgazdaság szempontjából, és ezért fontos, hogy ezt a Bázeli Szakbizottság dülőre vigye ezt a vitát. A e jelentésben világosá kell tennünk, hogy szükség van hatásvizsgálatra a reálgazdaságra gyakorolt hatásokat vonatkozóan, és ez a bankok részéről nem elégséges. A G20-as célt persze valljuk, hogy a saját tőkekövetelmények minőségét erősíteni kell, és a kockázatot csökkenteni. Ezek a alapcélok. Ám megfelelő egyensúlyt kell találnunk az egyes üzleti modellek, jogi formák és finanszírozási lehetőségek között a strukturális hiány és a jelenlegi javaslat egyensúly hiányai riasztóak, és nagy lehet olyan potenciált jelentenek, negatív potenciált, amely a gazdas, európai gazdaságokat sértheti, és a gazdasági növekedés lehetőségeit csökkenti. Nemzetközileg egyenlő versenyfeltételeket kell teremtenünk, ezek döntő fontosságúak. És jelenleg, ismét hangsúlyozom, látnunk, az amerikaiak nem hajlandóak arra, nem állnak készen arra, hogy a mérlegkészítési szabályokat hozzáilleszék az új kockázat értékelés szabályok formáihoz. Ők a mérlegkészítés szabályaiban csak egy bizonyos esetekben illesztenék hozzá ezekhez a követelményekhez. Itt a kockázat súlyozás oly módon folyna a Bázeli Bizottság javaslat szerint, hogy folyamatosan értékelik a kockázatokat, és ezeket a súlyozott, kock, ez a súlyozott kockázatoknak kihatásai vannak a likviditásra és a saját tőke követelményekre. Ha Amerikában ez nem történik meg, akkor, akkor nem teremtünk egyelő versenyfeltételeket, versenytorzulásról beszélhetünk. Erről világosan kell szólnunk. Azon kívül szólnunk kell a saját tőke minőségéről. Jelenleg a bizonyos részvények is saját tőkének minősülhetnek, ugyanakkor egy 80%-ban hitelek által finanszírozott gazdaságról beszélünk, és olyan bankokról is, amelyek nem feltétlenül a tőkepiacon szerepelő befektetési bankok, például a szövetkezeti bankok. Itt is a kockázatot is mértékelni, nem csak a saját tőkét. Más és más struktúrák érvényesülnek itt, megfelelő egyensúlyt kell találnunk a tőzsdén forgalmazott bankok és a tőzsdén nem bejegyzett bankok között. A válság különösen likviditás válság volt, itt is kell tehát megoldásokat találnunk annak érdekében, hogy jövőben az ilyen válságokat elkerüljük, és ne egy az egyben a saját tőkét csökkentsük. A likviditási rátán belül koncentrált kockázatokat is meg kell határoznunk, és differenciáltan kell értékelnünk egyes koncentrációs osztályokat meghatározva. Nem, a cikl, cikl, ciklus ellenes intézkedések fontosságához sem férhet készség. El kell kerülnünk azt, hogy ismét ingatlan buborékok alakuljanak ki. A leverage ráta kockázati ö, súlyozás nélkül megvizsgálandó, alternatív módon ki kell dolgoznunk ennek lehetőségét a bizottság javaslata alapján. A, a leverage ráta is felveti azt a lehetőséget, hogy Európát súlyosabban érint, mint más piacokat, mert hogy ott, ahol a leverage ráta alacsonyabb, mint nálunk, a tőkepiaci finanszírozásoknál az egyes banki stratégiák között különbséget kell tennünk. Az, hogy a one size fits all megoldás, hogy mindenre ugyanazt a szabályt húzzunk rá, semmiképpen sem alkalmazandó. Az átmeneti ö, intézkedések is fontos témát jelentenek, és minden jogalkotási javaslat a bankokra vonatkozóan koherens módon kell, hogy bevezetésre kerüljön. A hatás hatáselemzések pedig minden javaslat részét kell, hogy képezzék, és ez bennünket is arra késztett, hogy már mától, mint, e, mint társjogalkotók és a Bázeli Szakbizottság eredményeiért felelősséget vállaló intézmény, vállaljunk a rá első felelősséget, és a ma, ma már elkezdjük a jogalkotási munkát, ne várjuk meg az Európai Bizottság irányelv javaslatát. Így módon lehetőségünk lesz arra, hogy a Bázeli Szakbizottság illetve az Európa számára fontos témák szempontjából, valamint a foglalkoztatás, gazdasági növekedés szempontjából oly fontos témákban időben befolyással lehessünk. Felhívjuk a Bázrai Szakbizottságot arra is, hogy ezekről a témákról külön súlyal szóljon, és napirendre tűzze a nyári és nyári szünet utáni végső tárgyalásokon, és megoldásokat javasoljon ezek irányában. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Tudom, hogy Luling asszonynak fél tizenkettőkor el kell mennie, de először mégis az árnyék jelentéstevőket hallgatnám meg. Údó következik. Köszönöm a jelentéstevő javaslatát. Viszonylag rövidre fogom mondandómat. A mi szempontunkból három alapvető pontot ragadhatunk meg, amely egy jobb és jobb tőke szabályozását engedné meg a bankrendszernek. Ugyanakkor okosan kell mindezt felépítenünk, tudni, ha nem okosan járunk el, nem fog működni a dolog, vagy nem éri el a kitűzött célokat, a szándékozott célokat. Ezt ugye senki sem akarja, ezért kell az, hogy átgondolt módon ö, foglalkozunk a kérdéssel, hogy a jelentéstevő is kérte. Másodszorban minden pénzügyi piaci reformnak alapvető problémája, és ez különösen igaz a saját tőke mutatókra vonatkozó reformoknak. Mindenki reformálni akar a piacot, mindenki hozzá akar járulni ahhoz, hogy a, javítsuk a saját tőke szabályozását, ám nagyon gyakran az a helyzet áll elő, hogy ez ezzel versenypolitikai kihatásokat is mérlegelnünk kell. Tehát szabály, szabályok hatása vannak a piaci elosztásokra is, ezért kell tekintete lennünk, és a konkrét európai feltételekre, specifikus európai sajátságokra. Arra, hogy az európai bankrendszer szerkezete milyen, és ebből addig az a kérdés is, hogy a leverage rátát hogyan alapítsuk meg, észszerűen korlátozva azt, de mindig a tényleges kockázatokhoz mérve, és nem absztrakt, teoretikus elgondolásokat követve. Ebben a szellemben teljes mértékben támogatjuk az erre vonatkozó erőfeszítéseket és megfogalmazásokat. Ez különösen igaz a transatlanti párbeszédre, világosak kell keltenünk, hogy nekünk is van egy bizonyos versenypozíciónk, Európán belül is érvényesülnek ilyen érdekek, ezt sem lehet letagadni. Világosak kell tennünk, hogy mit akarunk szabályozni, és mit nem akarunk szabályozni. És látnunk kell, hogy milyen szándék áll az egyes javaslatok mögött. A harmadik gondolatom pedig nagyon nagy súlyú, és itt is a jelentés tevő egyetértünk. Nem fogadjuk ezt, hogy a, a válságra adott válaszként, hogy önszabályozó testületek, vagy önszabályozási próbálkozások lépjenek a demokratikus jogalkotó helyébe. Az nem elfogadható, hogy egy bázeli bizottság olyan kihatásokat teremt, melyek végső soron jogi formába volnának önthetőek. Ez ellen, e, ennek ellent kell mondanunk, ezért volna okos az, ha a jelentéstevő a saját kezdeményezési jelentésében rámutatna időben ezekre a pontokra, a bázeli folyamat potenciális kihatásaira. Ebben a szellemben konstruktív párbeszédre vagyok nyitott a frakcióm nevében. Köszönöm szépen, Lambert úr, ön is árnyékjelentéstevő? Köszönöm szépen. Néhány észrevétel. Véleményem szerint az első változatban nagyon sok a pozitívum. Úgy látom, hogy előbb utóbb eh, sikerül megegyeznünk abban, hogy mit kell még tennünk. Néhány észrevétel. Likviditási normák a bizottság javaslatában az erre vonatkozó szabályok nem vonatkoznának olyan befektetési cégekre, amelyek klienseik nevében fektetnek be, de a pénzügyi intézmény, tehát különbséget kell tenni azok között, a pénzintézmények között, amelyek a maguk nevében járnak el, és amelyek klienseik nevében. Itt kéne világosan fogalmazni jó lenne, hogyha nem lennének kiskapuk a jogszabályban. Aztán tőke kérdések. Itt is egyszerűen kell fogalmazni. Úgy gondolom, hogy a tőke definícióját a tartalékokra, illetve a részvényekre kell szorítani. Aztán tőkeáttételi arány. A tőkeáttételi aránynak van definíciója itt, de hogy ezt hogyan kell korlátozni, arról nincs szó. Úgy véljük, hogy itt is plafonokat kell megszabni. Valószínűleg ez irányú módosításokat nyújtunk majd be. A tőke áttétel egy része mérlegen kívüli, Nos, véleményem szerint ö, alapvetően a mérlegen kívüli elemeket a mérlegen belőle kéne hozni. Vajon a bankok, vagy tudjuk mi, a, mi van mérlegen kívül? A bankok tudják ezt? A bankoknak vannak tájékoztatási kötelezettségük, és pontosan azért helyezik mérlegen kívül ö, helyeznek kívül mérlegen kívül egyes dolgokat, hogy ezt kikerüljék. Tehát véleményem szerint a minimumra, vagyis nullára kell korlátozni a mérlegen kívüli tételek lehetőségét. Aztán a ciklikusság ellenható intézkedések. Ezzel kapcsolatban a kockázatértékelést úgy tűnik, hogy a pénzintézetek végzik, rájuk hagytuk ezt, és a hagyomány azt bizonyítja, vagy azt mutatja, hogy a múltban erre képtelenek voltak, hogy megfelelően értékeljék a kockázatot. Kérdés, hogy elvegyük tőlük ezt a feladatot, viszont hogyha külső kockázatelemzés készül, az csak bonyolítja a helyzetet. Akkor egy újabb üzletág jön létre, aminek nyilván lesznek majd hívei. tehát nem csak százalékokat vagy arányszámokat kell megszabni, Lényeg az, hogy a bankok vagy a pénzintézmények megfelelően tudják ezt a kockázatelemzést végezni. A CDR 4-ben bármit is teszünk, mindenképpen az egyszerűsítés elvét kell, hogy a szemünk előtt tartsuk, nem szabad, hogy újabb kockázati lehetőségek nyissunk meg. Tehát a szabályzatok, a meghatározások egyen lejterősítésére van szükség, illetve nem tudom, hogy jól értelmeztem-e a jelentést, de úgy vélem, hogy a tőke követelményeket úgy kell kialakítani, hogy ezek függjenek a pénzintézmény, pénzintézmény méretétől. A meghallgatás alkalmával többen is említették, hogy a szűk értelmű banki ügyleteket, ügyletekre visszatérjünk-e. Ezt kétféleképpen lehet tenni, elválaszthatjuk egymástól a különböző ügyleteket, de sokan, sokak szerint ez túlságosan szigorú, illetve megvalósíthatatlan lépés lenne. Ezért elképzelhető az is, hogy csökkentsük a tőkekövetelményeket olyan bankok értelmében, amelyek szűkítik üzleti tevékenységüket. Tehát, hogyha egy bank úgy dönti, hogy szűkít üzleti tevékenységét, és csak megtakarításokat ö, szed be, illetve ö, hiteleket ad, akkor ezen intézmények esetében kevésbé szigorú tőkekövetelményeket kell megszabni. És ez véleményem szerint ösztönző jellegű lehet, arra ösztönözheti a bankokat, hogy szűkítsék le üzleti tevékenységüket. Ezt mindenképpen meg kéne vizsgálni, nem szabad ezt kötelezővé tenni, vagy nem az a lényeg, hogy ezt kötelezővé tegyük, hanem igazi ösztönzőket kell létrehozni, és ugye az lenne a cél, hogy a reál gazdaságot tudja finanszírozni a bankok. Köszönöm szépen. Viki, te is elárnyékelődő vagy. Köszönöm. Köszönöm a kivétel, kivételes minőségű jelentést, amely nagyon bonyolult kérdéseket, témákat olyan nyelvben fogalmaz meg, amely talán értetőbbé teszi azokat számunkra. Intelligens személy kézlenyomatát viseli ez. Köszönöm, hogy így közvetettem meg ezt a nagyon bonyolult témát. Nagyon jó kezekben van, hogy ön foglalkozik vele. És köszönöm a menetrendre vonatkozó mondandóját, és hogy azt is, hogy együtt kell működnünk az Egyesült Államokkal. És köszönöm Bulman úr hozzászólását, a Bázeli Bizottsággal való kapcsolatunk nyíltságát, hogy megköveteli. A tapasztalataink azt mutatják, hogy nagyon fontos, hogy amikor a hatásokat vizsgáljuk, akkor közvetlenül lépünk kapcsolatba a Bázeli Bizottsággal, hogy megértsék, mennyire fontos a mi szerepünk, a jogalkotói szerep és a hatásvizsgálatok szerepe. Reméljük, hogy nyíltan tudunk tárgyalni majd a Bázeli Bizottsággal ezek fényében. És külön köszönet azért, hogy rámutattak, hogy a nemzetközi számviteli sztenderdek fontosságára rámutattak, mert ha nemzetközi jogszabályokat akarunk hozni, akkor a nemzetközi számviteli sztenderdek, normák ügyével is foglalkoznunk kell. Az nem megy, hogy egy-két ország folyton azt mondja, hogy másképp akar értékelni ezeket a kérdéseket. A likviditás kapcsán az előző vitán már felszólaltam, biztos vagyok benne, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy mi, mit tekintünk likvid eszköznek mert hogyha csak az államkötvényeket tekinti a bank likvid eszközöknek, akkor az semmiképpen sem helyén való, nagyon fontos és érzékeny kérdés ez a likvid eszközök meghatározása. Ha pedig bizonyos kötvényeket tekintünk annak, ezek is szisztematikus kihatással lehetnek a banki ágazatra. Fontos tehát, hogy itt a definíció hogyan hozzuk meg. A tőke meghatározás tekintetében meghallgattam azokat a gondolatokat, miszerint a tőke a lehetőleg világosabb kell legyen, tehát a, a csőd előtt a tőke kell, hogy viselje a kockázatot a bank esetében, azonban szövetkezeti bankok esetében vagy a tagállam, az én hazámban vannak olyan lakásépítési szövetkezetek, amelyek kötelezettséget viselnek saját ügyfeleikkel szemben, és így nem szabad, el kell kerüljük, hogy ezekre hátrányos hatással legyen az új szabályozás ezen eleme. Elmutatta az, hogy a bankok szerepe mennyire kritikus fontosságú a gazdaság egészében. Emlékszem arra, a szerepre, amikor az európai infrastruktúra és telekommunikációs hálózatban mekkora szerepet játszottak a bankok, energetikai hálózaton mikor mekkora szerepet játszott a banki ágazat, a 2020-as stratégiában, a digitális napirendben, energetikai termékben is nagyon fontos a tőke biztosítása. Ezért fontos az, hogy a bankok tovább is fontos szerepet játszanak a források előteremtésében. Azonban Európára nézve is nagyon fontos, hogy az EU mennyire támaszkodik a banki finanszírozásra, mennyire inkább, mint a világ más részei. Tehát amikor meghatározzuk, hogy a bankok szerepe mi, azt is megkivizsgáljuk, hogy milyen más szerepei vannak a bankoknak a hitelezésen túl. Például interfész szerepet játszanak a befektetés, a befektetők és a befektetési pénzekre, pénzeket keresők szereplők között. Ez a közvetítői szerep is nagyon fontos. Azt is látunk kell, hogy a, értékpapír kibocsátás túl messzire ment, ezt is egyensúlyba kell hoznunk az új szabályozással. A, látunk kell, hogy a bankok mivel segíthetik a szélesebb körű gazdaságokat, a devizapiacok, a, a források biztosítása a vállalatok számára. Tehát szélesebb körben kell vizsgálnunk a bankok szerepét és a, a társadalmi értékét a bankoknak, és ennek értékében kell a banki ágazatra vonatkozó hatásokat is értékelnünk, ezt szélesebb körben vizsgálva azokat. Elnök, köszönöm. Astrid, el akartál menni, úgyhogy megadom a szót most neked. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, hogy megadja most a szót, mert az Agrár Bizottságban borokkal kell foglalkoznom majd ezt követően, ami mindig nagyon fontos tevékenységnek számít. Én magam támogatni szeretném a, azt a vonalat, amit a raportőrünk visz, mert jól elmagyarázta azt a jövőképet, ami szerintem is megfelelő. A, a CRD 4 e, eh, irányelv a saját eh, tőke e, minősítéséről szerintem egy nagyszerű alkalom lesz arra, hogy a további fejlődését meghatározzuk az európai bankszektornak, és hogy ez a fejlődés a lehető legjobb körülmények között menjen végbe különös tekintettel arra, hogy eh, itt most eh, egy külön eh, fontosságot ad ennek az egész témának a gazdasági válság. Úgy látom, hogy számos kollega egyet ért velem, hogy nem szabad leborotválnunk ezt az egész szektort, vagy gúzsba kötni, mert akkor az egész európai gazdaság megissza a levét. Ez egy jó feladat abból a szempontból, hogy ki kell egyensúlyozni a különböző elvárásokat, mindent meg kell vizsgálni, a priorik nélkül, objektivitással, és így kell a kihívásokra megfelelni, kívásokra válaszolni. Tehát összességében vagy többségében támogatom a raportőr véleményét, de azért két dologhoz hozzászólnék. Ami a, az alternatív fektetési eszközöket illeti, Gondolom, hogy ezeknek a hatása lehet semleges, amikor eh, garantálni kell a termékeket. Ilyenkor a tőkeáttétel gyakorlatilag irreleváns. Eh, csak akkor számít, amikor spekulatív vagy magas kockázatú befektetésekről van szó. Szóval ekkor a tőkeáttételi egy fontossá válik. És akkor fölteszek egy kérdést, ami esetleg mások számára naívnak tűnik. De ahelyett, hogy egy vagy több tőkeáttételi arányt meghatároznánk, amelyek nyilván természetüktől fogva rugalmatlanok és gyakorlatilag büntető jellegűek, nem lehetne a szabályt úgy megfogalmazni, hogy olyan eszközökre és befektetésekre vonatkozzanak csak, amelyek eredendően kockázatosak. Szerintem ez hatékonyabb lenne legalábbis elmozdulni ebbe az irányba. Ahelyett, hogy csak diktálnánk, egy olyan szabályt hoznánk, amelynek perverz mellékhatásai vannak. Másik dolog, amiről beszélnék, az a befektetési bankok Eh, és a takarékbankok tevékenységére vonatkozik. Ezek a eh, takarékbankok eh, azt gondolom, hogy a tevékenységükben alapvető változásokon mennek át. Azt gondolom, hogy túlságosan megkötjük a kezüket ezeknek a takarékbankoknak, és ezzel kapcsolatban kaptunk is jelzéseket az érdekeltek részéről, hogy komoly aggodalmaik vannak. Nem akarok különösebben részletekbe menni, de a likviditási ráta az alkalmazandó a megtakarítási bankok különböző tevékenységeire is, mint például a befektetési alapok, vagy egyes kötvények. Tehát azt gondolom, hogy pragmatikusan kell eljárnunk, mindenképpen a megfelelő tanulságokat kell levonnunk a válságból, és csak olyan, és csak annyi jogalkotási lépést szabad tenni, ami abszolút szükséges ne folytsuk meg az európai bankrendszert az új szabályozással, mert azért ettől a szektortól várjuk el, hogy több száz milliárd eurót teremtsen elő a gazdasági növekedésünk finanszírozásához. Örülnék, ha a raportőr figyelembe venné a javaslataimat. Um, Köszönöm, Lulling asszony. Én az ALDE képviseletében vagyok árnyék előadós, mint ilyen magam is bekapcsolódnék a vitába, és aztán Gozes asszony és Győri asszony is hozzászól majd. Úgy hiszem, nagyon sok minden abban, amit elmondtam volna, már elhangzott. Nem ismétlem meg tehát. Szembe kell nézzünk azzal a tényel, amit mindig is tudtunk, hogy a Bázeli Bizottság olyan sztenderdeket talál ki, amely nagyon nagy bankokra vonatkozik, és nem a kis bankokra alkalmazható. És itt ebben szakértők és nem minden országban alkalmazhatóak ezek a szabályok, ezért foglalkoznunk kell ezzel a ügyel is. Különösen abban az összefüggésben, hogy egyes tagállamok, amelyeknek már eleve más a struktúrájuk, meg olyanok, mint a saját hazám, ahol a de neutralizációs lépéseket vissza akarják fordítani majd valószínűleg idővel. Tehát ha azt akarjuk bátorítani, amit Lambert úr mondott, hogy kisebb bankokra törekedjünk, akkor ez ellenhatással lehet. Hogy aktívan tudjuk-e bátorítani e-, ezt az irányt a, a bankszektorban, az kérdéses, kérdés, hogy büntetni akarunk-e. Van aztán még néhány kérdés is, amit felvetnék. Az államadóság kérdése felmerült. Problémát jelent az, hogy a nulla kockázati súly, amelyel általában ellátják az állam kötvényeket, a feltételezi, hogy igazi likvid repo piacok is működnek, és persze az euró deviza esetében ugye nem a bankóprés nem működik, így aztán nem mondható az, hogy ne volna nominális kockázat. Tehát lehet kockázat, nominálisan is, hiszen a pénzkibocsátás korlátozott, és ez hitelkockázat is jelenthet bizonyos helyzetekben. Meg kell vizsgálni azt, hogy vajon ha az EKB felvásárolja ezeket a hiteleket egy mély és likvid repópiac működik-e egyáltalán. Rövid távon nem lehet orvosolni ezeket a helyzeteket, ám hosszú távon azt hiszem felismerhető a e helyzet, és szélesebb struktúrában vizsgálva az eurozónában való felügyelet és megfigyelés kapcsán lehet feladat ez, például az új rendszerszerű kockázati tanács is figyelemmel kísérheti ezeket az aspektusokat is. És lehet a tőke megfelelési irányába olyan rendeleteket is beletenni, amely beléphet ilyenkor, és amely a hatalmas hiányok kialakulását ö, megakadályozhatná, vagy az ellen hathatna. A CRD 4-es kialakításakor külön figyelemmel kell lennünk erre a kérdésre is. Az Európai Bizottságban és a tanácsban is folyik erről a vita, én meg régóta gondolkozom róla, de most már közvita tárgya is ez, és nem hiba az, hogy én vagyok az első, aki felvetem ezt a kérdést. Aztán felmerül az is, hogy milyen más eszközök minősülnek jó minős, minőségének, nem szabad belecsúsznunk a, a túlzott állampapír kibocsátás csapdájába. Zavarba ejtően kevés jó osztályba eső eszközt határozhatunk meg. Kicsit talán el kell gondolkoznunk e felül is. Az eszköztípusokról is. Ami pedig a számviteli sztenderdeket illeti, ami az I bekezdésben áll, Egyetértek a lehető legnagyobb konvergencia kialakításában, hogy a beruhát befektetők tekintetében a lehető leginkább a körül tekintő módon közelíteni kell a sztenderdeket, ám ez nem orvosolja az alapvető problémát, azt, hogy a befektetőnek ismernie kell az eladott vállalat értékét, és a felügyelő testületnek kell a hosszú távú stabilitásra gondoskodnia, és nincs olyan számíteli eszköz, amely mind a kettőt rendezni egyszerre. Az Egyesült Államokban most kísérleteznek azzal a gondolattal, hogy befektetők számára van egy külön sor a számvitelben, ami hosszú távú elemeket tartalmaz, ám sokan ellenzik ezt, mert a hagyományos számvételi nem felel meg bizonyos gyakorlati haszna azonban feltétlenül lehet, ezt nem tagadhatjuk. Ezért kicsit agályosnak tartom. Nem akarunk teljesen párhuzamos, külön jelentési vonalakat fenntartani, teljesen átlátható módon, hogy más és más adatokat közlünk, számviteli szempontból, meg a potenciális befektetők szempontjából de mindenképpen, amíg ez átlátható, addig, és mindenki, minden érintett tudja, hogy melyik szám adat vonatkozik a befektetőkre, és melyik számára, és melyik a, a konkrét számítri adat, addig működhet. Egy ilyen rendszer is. A 13-as bekezdésben, hogy arra bátorítjuk a bankokat, hogy a hiteleket tartsák saját könyvelésükben, és ne tegyék ki ezeket kötvényekben, tehát ha erre bátorítják a bankokat, akkor más eszközök is alkalmazhatóak volnának. A, a covered bondok jó eszközök a bank szempontjából, de minden más eszköz, amit szekurizáció, amit kötvényesítés révén alakítottak át, akkor lehet, hogy megint csak nem tudjuk elkerülni a nagy kockázati kitettséget. És nem feltétlenül biztosítjuk ezzel a hiteleket sem, ha nincs egy olyan mechanizmus a bankok számára, amelyek révén felelős és kockázatmentes módon tudnak levenni tételeket a mérlegükről. Mert ha valamit felszabadítunk a, a mérlegen, mert hogy el tudták adni, akkor bejön az a tényező, azon eszközök között, amelyeket a bank meg kell tartson, illetve a között, amelyet, amelyet a gazdaságba bocsáthat hitelgyanánt. Tehát ezáltal, akár ha nem jól szabályozunk, akkor kivihetünk jelentős forrásokat a reálgazdaság teréről. És aztán a 16-os bekezdés, amely a, a takarékbankok és a szövetkezeti bankok ügyéről beszél, és a kölcsönbiztosítók, meg, meg, meg és a takarékbankok esetében saját csak sajátságos szabály érvényesüljön, és amikor az OTC-kről és a counterparty kockázatokról, tőkekockázatokról beszélünk, visszatérünk a Langen jelentéshez, és ahhoz amit az előbb elmondottak a partnerhitel hitelkockázatok esetében, hogy ne legyenek perverz ösztönzők a rendszer ellen ható, célok ellen ható ösztönzők, ezért is kell nagyon körültekintőek legyen, mert ez megint csak oda visz bennünket, hogy ismét a bankok igyekeznek levenni a mérlegükről tételeket, kötvénykibocsátásba téve őket, és ez megint csak a reálgazdaság érdekei ellen hatnának. Nem az a cél, hogy egy önkényes határt húzzunk meg. Ezek tehát azok a gondolatok, amelyeket én vetettem volna föl, és most hárman szólnának hozzá. Győri asszony, Gazesz asszony, Ferrer, nem fordítva, Jean Paul először, és aztán a, a többiek következnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a néppárt nevében hadd mondjam el azt, hogy teljes mértékben együttértünk karas úr munkájával, és azt támogatjuk. Ezt a, ezt a jelentést egyébként ő külön kérte, hiszen nagyon nagy szakértője ennek a, kér, ennek a kérdésnek. A jelentésnek számos pozitívuma van. Mit is tehetünk meg egy ilyen jelentésben? Kifejezhetjük kívánságainkat, részleteket fogalmazhatunk meg a banki szabályozással kapcsolatban. Az összes ezzel kapcsolatban elhangzott megjegyzés nagyon érdekes, de mi is ennek a jelentésnek a stratégiai célja? Talán arra utalnék, amit a jelentéstevő mondott, vagyis az, hogy a parlament nyilvánulja meg, mondja ki véleményét, mielőtt a jogszabályok életbe lépnek. Nagyon fontos, hogy, hogy Európa elmondja, mi a véleménye a Bázeli Bizottság munkájáról. Tudom, hogy ez egy nagyon fontos szervezet, de fölmen, fölmerül annak a veszélye, hogyha ezeket az intézek, intézkedéseket elfogadjuk az európai jogszabályokban, akkor ezeket működtetni is kell. Tehát a lényeg az, hogy ne, a lényeg az, hogy elkerüljük a, a piac torzulását, Figye, figyelembe kell venni azt, amit a Bázeli Bizottság mond. Amerikában arról beszélnek, hogy mikor megvalósítható ez, hiszen az amerikai megközelítés szerint nem minden bankra vonatkozik a Bázeli Bizottság munkája. Tehát elképzelhető egyfajta piaci torzulás, hiszen Európa olyan szabályokat alkalmaz, amelyeket nem feltétlenül alkalmaznak az Egyesült Államokban. Aztán, hogyha a pénzügyi tranzakciókat értékpapírosítani akarnánk, akkor tőke követelményeket kell megszabni, és ez nem feltétlenül realisztikus. A bankok nehezen tudják csak elérni, nehezen tudnak megfelelni ezeknek a követelményeknek, tehát ebbéli tevékenységüket meg kell ötszörözni, hatszorozni a mai szinthez képest. Ahogy azt a jelentéstevő is említi, az eddigi, az eddigi válság likviditási válság volt, nem adóság válság. Európában az jelentette a gondot, hogy a bankok egymás közötti bizalma megszűnt, és ez a, piac, a bankközi piac összeomlott. A bankok egymásnak is adtak kölcsönöket, és azt gondolom, hogy a jelentésben két dolgot kell kiemelni. Egyrészt az Európai Parlament nem fogad el bármilyen bázeli döntéseket, ki elmondja a véleményét, a második dolog. Az Európai Bizottságnak is meg lesz a saját véleménye. A tranzakcióban biztonságra van szükség, a bankoknak képesnek kell lenni arra, hogy finanszírozzák a vállalatok, cégek és országok fejlődését. Tehát olyan követelményeket kell megszabni a bankok számára, amelyek realisztikusak. Említette a kisebb bankokat, és az ő pozíciókat is figyelembe kell venni. A jelentés kiválóan megmutatta, hogy hol állunk veszélyhelyzetben, ugyanakkor a banki szektornak az európai gazdaság érdekeit is szolgálnia kell, nem csak a nem csak az a bankok működésének lényege, hogy a szabályzók felelősségét átvállalják. Én két általános szeretnék tenni, és négy részterület kérdéséhez szeretnék hozzászólni. A általános megjegyzéseim közül az első, hogy mindannyian tudjuk a célunk ezzel a szabályozással majd az lesz hogy a spekulációs ügyleteket sújtsuk és nem pedig az hogy a gazdasági tevékenységet neheztsük. én azt gondolom hogy minden mondatunkat ez kell hogy vezérelje. a másik általános megjegyzésem pedig az volna hogy ezek a, a tőkekövetelmények szigortását azt a konjunktúraciklus felvelő ágában kell majd bevezetni hogy ne legyen prociklikus hatású azt hiszem hogy ez, szintén egy nagyon fontos minket vezérlő elv kell hogy legyen. én nagyon köszönöm a, a raportőrnek ezt az előterjesztést azt hiszem hogy nagyon fontos hogy mi lépjünk meggyőződésem hogy itt a parlament megint gyorsabb volt mint a bizottság és a parlament jobban érzékeli az idő sürgető voltát mint a, bizottság de azt hiszem hogy ezzel a munkával gy hozzájárulunk ahhoz hogy a, a bizottság is talán felgyorstsa a saját tevékenységét. most akkor a négy szakterülethez vonatkozó megjegyzéseim. az egyik hogy szerintem nagyon fontos hogy vizsgáljuk meg hogy a tőkekövetelmény emelésének milyen regionális hatásai lennének az unióban és itt muszáj hogy figyelembe vegyük a közép és kelet európai országokban levő leánybankoknak a speciális helyzetét. mire gondolok? ezeknek az országoknak a nagy részében a bankok azok külföldi tulajdonban vannak és a gazdasági tevékenység motorjai ezek a külföldi bankok és hát azért a válság idején voltak keserű pillanatok abból adódóan hogy a, a bankok az anyabankok azok saját magukra koncentráltak a leányaikra már kevésbé és ez bizony sok problémát okozott és a likviditás tekintetében még mindig nem tartunk ott ahol kellene és ez bizony a kis és középvállalkozásokat sújtja a régióban. tehát mindenképpen olyan szabályozást kellene hoznunk ami nem nehezti tovább a leánybankoknak a helyzetét. a, a másik hogy a nettó stabil likviditási eszközök arányának kiszámtásánál tehát a net stable funding ratio kalkulálásánál figyelembe kell venni ismét ennek a régiónak a, a sajátosságait vagyis nem szabad nulla százalékos súlyt rendelni az egy évnél rövidebb idejű csoportközi anyabanki hitelekhez mert azokat gy nem lehetne a likvid források közé beszámtani és ez bizony nehézséget okozna és külön nehézséget okozna hogyha ezek a bankcsoportok a határon átnyúló kitettségeik leéptésével válaszolnának a szabályozás szigorodására hiszen ez ismét a likviditás csökkenéshez vezetne ami megint a kis és középvállalkozásokat sújtaná a második témakör az az előbb emltett net stable funding ratio tehát az nsfr kiszámtására vonatkozna. Az egyes, ennek a kiszámtásánál az egyes kitettség és forrástpusok stabilitásának meghatározásában nagyobb szerepet kellene hogy kapjanak a helyi hatóságok meggyőződésem szerint. magyarországon ez főleg az egy éven belüli lakossági betétekkel kapcsolatban merül föl amik a mutató által jelzett szintnél stabilabbnak tekinthetők még akkor is ha a harmonizált likviditási szabályok vonatkoznak majd a banki fióktelepekre és ennek megfelelően ennek felügyelése az anyaországi pénzügyi felügyeletre hárul a fogadó ország pénzügyi felügyelete számára mindenképpen biztostani kellene a fióktelep likviditására vonatkozó információkhoz való hozzáférést a harmadik terület az, hogy milyen szavatoló tőkeelemeket ismerünk tehát ezeknek a besorolásával kapcsolatos a tier one two three as kategóriákhoz. meggyőződésem hogy ezeket a besorolásokat egyszerűsteni kellene és meg lehetne szüntetni a tier three osztályt az alsó és felső tier two kategóriát pedig egy egységes tier two osztályba kellene összevonni a takarékszövetkezetek és a betétgyűjtő bankok tőkeelemeit el kell ismerni szavatoló tőkeelemként elnök asszony is célzott arra hogy, óvakodjunk attól hogy ne csak a nagybankokra iránytvadó és a számukra kikalkulált meghatározásokkal éljünk mert azt gondolom hogy ezek a kisebb bankok takarékszövetkezetek esetében ugyanolyan veszteségelnyelő tulajdonságokkal rendelkeznek mint a részvények a nem központi tr one és tr two osztályba tartozó tőkeelemek kapcsán pedig a pénzügyi felügyeleteknek joga kell hogy legyen ahhoz hogy elrendelhessék ezen tőkeelemek átváltását vagy lerását a bank tőkéstettségének növelése érdekében. a kötelezettségvállalásokat eh, nem lehetne eh, tőkeelemként nyilvántartani szerintem mivel ebből nem lehet közvetlenül veszteséget fedezni végül ebbe a témakörbe az utolsó megjegyzésem az volna hogy a tőkeáttételi mutató kiszámtásában a központi tier one tehát a core tier one osztályba tartozó tőkeelemeket kell szerepeltetni a veszteségelnyelő felfogó tulajdonságuk miatt de csak akkor ha a, a nem központi tier one elemek átválthatók részvényekre bizonyos feltételek eh, teljesülése esetén. és az utolsó a negyedik témaköröm az pedig a szabad tőke tartalékképzésre eh, vonatkozna. én ennek az elvnek az alkalmazását tehát a tőkepuffer elvének alkalmazását azt célszerűbbnek és kivitelezhetőbbnek tartom mint a konjunktúraciklusokon átnéző céltartalékképzés eh, szabályozást az anticiklikus tőketartalékolási politikának a meghatározásában ha a szavatoló tőke és a tőkepuffer összege nem éri el a tőkekövetelmény és a tőkepuffer összegét addig korlátozásra kerülne az osztalékfizetés a saját részvényvásárlás és a banki prémiumok fizetése tehát én szerintem a tőkepuffernek el kellene érnie a tőkekövetelmény twenty five át. Eh, és végül a tőkepuffer eh, kiszámtásánál az egyik legfontosabb makroindikátornak szerintem a kibocsátási résnek kellene eh, lennie nem pedig a hitel per gdp mutatónak. köszönöm szépen. Thank you. Elisa. Köszönöm, Elisa következik. Köszönöm szépen. Én vagyok a az utolsó hozzászóló, és éppen ezért nem akarok elismételni mindent, amit a korábbiak mondtak, de gratulálnék a raportőrnek, mert egy rendkívül komplex kérdésről van szó, és a raportőr feladata rendkívül nehéz. Azt gondolom, hogy ez a megközelítés rendkívül kiegyensúlyozott, jó kiindulópontot biztosít. A parlament bevonásának célkitűzése, illetve az, hogy a parlament váljon egyfajta motorjává ennek az egész kezdeményezésnek, azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos gondolat. A másik szempontból viszont azért van két probléma. Van egy kockázat, hogy az IPA, a, a szektort, a pénzügyi szektort kiszárítják ezek a követelmények, amelyeket rákényszerítenek. Tudom, hogy a Nemzetközi Elszámolási Bank már kiadott egy első értékelést arról a hatásról, amelyet ezek az intézkedések kiváltanak. És a BIS azt is kimondta, hogy a hatás nem lesz olyan drámai, mint eredetileg gondoltuk volna, média jelentésekre hagyatkozva. Felmerült, hogy ezek a tőkekövetelmények megfojtják majd a bankokat, ugyanakkor most úgy látszik, hogy ezeknek a hatását eddig túlbecsülték. Nem tudom, hogy ebbe a problémába betekintettek-e, illetve megvizsgálták-e. A másik probléma az az egyensúly hiánya a között, ami az Egyesült Államokban történik, meg a között, ami Európában történik. A jövő héten utazik egy delegációnk az Egyesült Államokba, és azt gondolom, hogy érdemes lenne három-négy üzenetet megfogalmazni a partnereink felé. A válság szakbizottságnak pedig eh, azt kell eh, biztosítania, hogy eh, azok a, az üzenetek, amelyeket ők juttatnak át, azok egyezzenek meg, legyenek összhangban a mi üzeneteinkkel. Tehát összehangolni az üzeneteket, ezeket a kritikus üzeneteket, három-négy ilyet megfogalmazni, hogy egy kottából énekeljenek a különböző delegációink. Természetesen nemzetközileg esélyeket akarunk látni, ez az egyik célkitűzésünk, ez az egész parlament célkitűzése, és én azt gondolom, hogy ebbe benne vannak az amerikaiak is, vagy egyetértenek ők is. Köszönöm, Köszönöm szépen. Gratulálok Kárasz úrnak én is. Önnek adom meg a szót, ha szeretné lezárni a vitát. Jaj, ich Igen, én is szeretném megköszönni a hozzászólásokat. Úgy gondolom, hogy a politikai célkitűzése a jelentésnek mindenképpen elfogadásra talált. Üzenetet fogalmaztunk meg a bizottság felé, meg a Bázeli bizottság felé is, ez is cél, és ez az új pénzügyi szabályozás, pénzügyi, pénzpiaci szabályozáshoz való egyfajta megközelítési módot is jelent egyben. Ugyanakkor nem irányelvet írunk, hanem egy politikai jelentést, amelyben igyekszünk befolyásolni folyamatokat. Tehát nem jogalkotási munka ez konkrétan, ebben is egységesek vagyunk, tehát a harmadik gondolat, hogy, hogy Ferreira asszony is mondotta, a kvótán kívül Amerikában is jártunk. Azért tett, volt ez fontos, mert fontos, hogy a szakbizottság egésze ugyanazon tárgyaló partnerekkel álljon szemben. Fontos látnunk, kikkel tárgyalunk, mert a válság egyik oka. Mik voltak az okai, mik voltak a kihatásai, és milyen konzekvenciákat tudunk levonni közösen ebből. Lassan az az érzésem, hogy egy kicsit élesebben kell fogalmaznunk, nem az nem megy, hogy mindenki a saját óhelyát hangoztatja, és azt mondja, hogy mit szeretne elérni. Vagy akarunk egy európai pénzügypiaci szabályozást, egy globális szabályozást, és a szankciós és ellenőrzési mechanizmusok tekintetében is akarunk egy transatlanti megoldást, vagy sem. Ezek azok a témák, amelyeket közösen kell megtárgyalnunk. Az hogy a reálgazdaságra vonatkozó hatások hatásvizsgálata megtörténjen, ezt nem szabad árnyékba szorítani, mert hogy mindenki érzi, hogy az, amit tesz, esetleg nem feltétlenül egészséges hatással van a reálgazdaságra, vagy akár kontraproduktív lehet, ezért kell egy objektív ö, politikai és jogalkotási szempontokat is figyelembe velő hatásvizsgálatra szükség. Köszönöm a gondolatokat, felvetéseket, amelyeket az amerikai útam után az árnyék előadókkal együtt fogok kérlelni. Kérem, hogy gondolataikat ne csak a konkrét módosítókat, hanem az önben felült kérdéseket is juttassák el hozzánk, hogy a jogalkotási munka és a politikai befolyás együttes célrendszerét is követve tudjuk továbbvinni ennek a jelentésnek a munkáját. Köszönöm, Kárász úr. A módosítók határideje június 8-a. A módosítókat június 28-án fogjuk megvizsgálni és szeptember 6-án szeretnénk szavazni a plenárison, a szeptemberi második plenárisra pedig beterjesztenénk ezt az anyagot, ez a jelenlegi menetrend. Ennyi napirendi pont volt ma délelőtt a napirenden. Három órakor újra összeülünk, kérem mindenki vigye el a szavazókártyáját, mert még sok be van dugva a helyére.